Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük meg az ülésünket. Holnap, holnapi nap fontos találkozó lesz Belgium és Franciaország között. Jaj, elnézést, nem, ma, mai napon lesz. Belgiumban úgy tűnik, hogy ez fontosabb, mint a NATO csúcs mert Belgium miniszterelnöke Oroszországba utazik a foci meccsre, és nem vesz részt Trump úr üdvözlő bizottságában. Hát ez egy nagyon jó diplomáciai megoldás. Ezzel együtt más fontos témákra kell, hogy koncentráljunk. Diplomáciai ér, érzékeny kérdésről lesz szó, a Brexitről. PS ez a tolmácsok sztrájk figyelmeztetésének 36. napja a rájuk vonatkozó egyoldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy ma tolmácsolás délelőtt csak 12.30-ig biztosítunk pontosan. A WTO engedményes listájáról fogunk most beszélni. Egyesült Királyságból, Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztás témájában. Az előadónak már is megadom a szót 5 percre. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából azt gondolom, hogy a Brexit az egy nagyon érdekes téma, de vannak más érdekes témák is. A CNN például a francia, belga, német, brit technikai kérdésekről szólt. Minden esetre most először történik meg, hogy ezekkel a technikai kérdésekkel konkrétan foglalkozunk. Véleményem szerint a Brexit egy szép, nagyon helytelen döntés, de hát jó, a Brexit be fog következni. Minden egyes területen következményei lesznek. Ezt állandóan ismételgetjük, de az embernek az a benyomása, hogy a csatorna mindkét oldalán tudja ugyan mindenki, de mégsem ennek megfelelően lép. És közben a Brexit egyre inkább közeledik. Ahogy már mondtam, a bizottság most teszi meg először, hogy konkrét lépést kezdeményez. A vám ügyekben, a VTO-s kérdésekben, hogy mi fog történni, miután az Unióból kilép az Egyesült Királyság. A tanács 2000 per 32-es döntését követően. Ez az egész iszonyatosan technikai kérdés, úgyhogy a bizottság elmagyarázhatná nekünk, hogy hogy gondolják pontosan azt, hogy a vám kontingenst így kezeli. Például kaptam egy példát, ez a sárga barack példája, miért pont a sárga barack? Itt a következőről van szó. Hogyha a sárga barack. kereskedelembe bocsátjuk Nagy-Britannia és az EU között, hogyha nem az egész sárga barack mennyiségről van szó, csak mondjuk a 60%-ról, és utána annak csak egy része kerül kereskedelembe, akkor újra kell számolni az egész kereskedelmi mennyiséget. Amikor elolvastam a lapon a matematikai egyenleteket, az logikusnak tűnt nekem csak, hogy miért pont így képzeli el a bizottság, és hogyan, az a preambulum bekezdésben olvasható. Az összes többi része a jelentésnek az nagyon-nagyon technikai, nem csak a sárga baracról szól nyilvánvaló, de jogi szempontból nem tud mit csinálni az ember, mert a számokat el kell fogadnia. Mit tehetünk akkor mégis? Ha néhányunknak van kedve ehhez, akkor összeülhetünk, és egy alternatív mátrixot tudunk kidolgozni eine andere Matrix, spricht dann auch ein anderes. Egy másik mátrix, ami egy másik algoritmuson alapul, és utána a triológuson a tanácssal összefogva megállapodhatunk, hogy a mi álláspontunk, mi számítási módszerünk jobb-e. Én fizikát tanultam, úgyhogy nekem eléggé semminek nem tűnt ez a feladat, eléggé mindennapinak, de minden esetre én úgy gondolom, hogy a mi jogalkotói szempontból fontos, az az, hogy a cikkekben legyen benne a lényeg, ott legyen a tartalmi lényeg nagyon fontos, hogy az algoritmusokat megírjuk. Tehát megint csak, én nagyon szépnek tartom az algoritmusokat, de hát a doktori munkám során ezt ilyen nagyon szép dolognak tartottam akkor is, és az algoritmusok az teljesen úgy néz ki, mint most a Facebooknak a problémája, ez egy kicsit ironikus, de alapvetően el kell, hogy mondjam, hogy igazából lenne értelme annak a munkának, amit a bizottság javasol, amit a bizottság lefektetett a dokumentumban. Valószínűleg megint vita lesz abból, hogy a, delegét, a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok hogyan térnek el egymástól, ha egyáltalán el kell őket választani. De ami az első vélemény cserét illeti, az, az egy alap elképzelést alakíthat ki. Van azonban egy megjegyzésem. Azt azért nagyon remélem, hogy nem ebben a formában megy át ez a jogi aktus, hanem valami rugalmasabb, nyitottabb megoldást találunk, de nem vagyok benne biztos. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, és most pedig a szocialisták, David Martin. Thanks, ben. Köszönöm szépen. A frakció nevében szeretném elmondani a ami az Egyesült Királyságban történik, annak a kontextusában ugye volt tegnap este egy nagyon jó tweet. Elnézést kérünk Olaszországtól, a, megkezdődik a nyár, nem a futball, hanem a politikusok szintjén vannak nálunk most problémák. Nem vagyok száz biztos abban, hogy a Brexit be fog következni, de a bizottság úgy gondolom már kezdi, megfelelően elkezdte a előkészítés, és teljesen logikusan ennek ugye kell, hogy következményei legyenek. Ez a pozíció, ez helyes, de azért lenne néhány kérdésem a kereskedő partnereink tekintetében. Tudom, hogy sokan már kifejezték, hogy milyen súlyos aggályok merülnek föl Új-Zélandot, különösen ért érti, érinti az, hogy hogyan tartjuk föl ezeket a szabályokat, hiszen egységes piac lesz az, Egyesült, az Európai Unió maradványa, tehát az új rendszer az persze a jövőbeni rendszer az nem feltétlenül következménye a jelenlegi rendszernek, meg kell nézni ezeket az arányossági kérdéseket. Továbbá azt is javasolták nekem, hogy a VTO működésével kapcsolatban megfelelő jogi formát kell kialakítani. A gyakorlatban ez semmi eltérés nem jelent majd. Hosszú ideig semmi nem fog történni a WTO-ban, ha nem teszünk semmit. Nem tudom, hogy a bizottság ezzel egyetérte. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. ECR frakció nevében Emma McClark. Jó reggelt, kollégák! ugye az Egyesült Királyságbeli pozíció az egy dolog, de a Brexit az Brexit, vállaltuk, hogy kilépünk, be fog következni. Ezért nagyon helyes, hogy ilyen jellegű vitákat le kell folytatnunk, mint a ma délelőtti vita a vámkontingensekről, az időzítésről. A rugalmas, sima átmenet nagyon fontos, ez a legjobb útja annak, hogy a többi WTO partner számára garantálni tudjuk azt, hogy ez a folyamat őket ne érintse negatívan és megfelelő kereskedelmi rendszert kell kialakítanunk, amennyire ez lehetséges. Tehát ez a finom átmenetet ezt tudja biztosítani. A szükséges kiigazításokat meg kell tenni, az eu vállalások tekintetében is. Az Egyesült Királyság kormánya egyértelművé tette, hogy a cél az, hogy a legkisebb problémát okozza ez az átmenet, prioritást élvez az, hogy az átmenet simán történjen. Az Egyesült Királyság a WTO-ban az EU vállalások nagy részét tudja tartani. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, a módszer korrektnek tűnik az EU és az Egyesült Királyság számára is, illetve a kereskedelmi partnerek szempontjából és ez elmondható. Pontosítani kell a módszert. A bizottsághoz két kérdésem lenne a pontos szá százalékos számítás tekintetében egy adott terméknél az EU és az Egyesült Királyság közötti arányokat hogyan befolyásolja ez, és ez a matematikai számítás hogy fog történni. A mechanizmust ugye az EU-WTO megállapodás alapján kell elvégezni. A bizottság biztosítani kell minket a bizottságnak arról, hogy a tárgyalások során el fogják ezt érni. Az előadónak, árnyékeladóknak szeretnék köszönetet mondani, illetve azt kérni, hogy biztosítsuk azt, hogy simán történhessen a Brexit. Köszönöm szépen. A ALDE frakció nevében nem, zöldek. Köszönöm szépen. Én nem látok alternatívát a javaslathoz képest. A kvótákat meg kell tartani, amiket az egyes tagállamok, az EU27-ek és az Egyesült Királyság eddig használtak. Az országon belül felhasznált mennyiségre gondolok, nem az importált mennyiségre. Ez nem olyan komplikált, nem kell ez egy komplikált formula, én nem látok alternatívát. Rendben, Helmut Scholz a GUE-ból. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, ahogy a zöld kollégám, hogy ha komolyak akarunk maradni, akkor nincs alternatíva, a kötelező jellegű eddig életbe léptetett kótákat használjuk. Ugyanakkor azonban, hogyha folynak tárgyalások partnerekkel, akkor tisztázni kell azt, hogy az EU27-ek bizonyos élelmiszer láncolatok esetében esetleg nem tudja tartani a kótát, de akkor azt a partnerekkel, például az Afrikai Unióval tisztázni kell, mert például ők is ragaszkodnak ahhoz, hogy hogyan állnak a kvóták. Pontosan tudni akarják az Egyesült Királysággal szemben, mik a kvóták. Tehát le kell ülnünk, és át kell pontosan néznünk a bizottság javaslatát. Köszönöm, most pedig a bizottságnak adom meg a szót a DJ Agritól, Michael Nia. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Tudják, hogy ez a javaslat része annak a csomagnak, ami két javaslatból áll. Kértük, hogy a GATT 28-as cikkéről Genfben tárgyalásokat kezdeményezhessünk, ezt kértük a tanástól, és a WTO kereskedelmi partnerekkel nem sokára megkezdődik ez a tárgyalás. De a mi elemzésünk azt mutatja, hogy ha a tárgyalások kudarcot vallanak, akkor készen kell állnunk arra, hogy a VTO kvótákat kell követnünk. Ez a háttere ennek a rendelettervezetnek, amit önöknek átadtunk. Köszönjük azt, hogy azt mondták, hogy az üzenet, amit az Egyesült Királysággal együtt megszövegeztünk, jó, mi úgy gondoljunk, hogy így lehet csak arányosítani a kvótákat az Egyesült Királyság és az EU között. A WTO álláspontot illetően Új-Zéland. Nyilvánvaló, hogy néhány ország nagyon kritikus, és visszaélnek a Brexit-tel, azt akarják, hogy most az EU27-ek és az Egyesült Királyság piacára jobban betolakodhassanak. Nekünk egyértelmű az álláspontunk, nem többet, nem kevesebbet kapnak. Az EU28-ak, ha százat kapnak, akkor az EU27 plusz Egyesült Királyság is százat kell, hogy kapjon a jövőben. Új-Zéland azt mondja, legyen egy közös igazgatás. Az a probléma, hogy az Egyesült Királyság ki akar lépni a Vámunióból is. Ha maradnának a részei, akkor nem lenne probléma. De ha kilépnek a Vámunióból is, akkor ezeknek a vámkontingenseknek, a TRQ-knak a kezelése nem lesz lehetséges. <clears throat> sem az Egyesült Királyság, semmi, nem gondolunk bele ebbe abba az opcióba. Aztán én azt hiszem ennyit mondanék. A Rotterdam hatás és a ki nem merített vám kontingensek, ezek technikai kérdések, majd a kollégám ismerteti őket. Hát, köszönöm szépen, hogy ismertethetem ezt a javaslatot az időzítést illetően. Mikor lép ki az Egyesült Királyság a Vám Unióból? Nem igazán tudjuk. A bizottság ebben a dokumentumban, csak úgy, mint máskor azt mondja, hogy készüljünk fel a legrosszabbra. mi van akkor, ha az Egyesült Királyság kilép átmeneti időszak nélkül, megegyezés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a Vámunióból kilépnek jövő év március 30-án. Készen kell állnunk, és ezeknek a kvótáknak a két részre osztása nagyon technikai rendeleteket igényelne, erre több hónapra van szükségünk, de a társjogalkotók az év végéig el kell, hogy fogadják ezt a jogi aktust, és aztán majd meglátjuk, mi történik. Ha a, az Egyesült Királyság mégis egy átmeneti időszakban marad a Vámunióban, akkor kicsit több időnk lesz, de mondom, a legrosszabbra készülünk. Engedélyével átadom a kollégámnak a technikai kérdésekre a mikrofon. <coughs> Sorry, good morning. Üdvözlök mindenkit. A rotterdami hatás tekintetében a számítás elveihez kell visszatérni. Minimálni akar, minimalizálni akarjuk a kereskedelmi folyamatok megszakadását. És ezért a, innen érdekes a rotterdami hatás, tehát nem csak arról van szó, hogy a hajó megérkezik Rotterdamba és tovább megy máshova, de hát ugyanez Hamburgban és a többi kikötőben is a helyzet, ez egy általános hatás. Két oldalról közelítettük meg a kérdést. Először is a lehető legjobb rendelkezésre álló adatokat kívánjuk felhasználni. A rendeletben ezért nem a normál COMEX adatokat használjuk, mert azok a rotterdami hatást nem tükrözik egyáltalán. Ha lehetséges, az engedélyezési adatokra támaszkodunk. Ez eltér a normál kereskedelmi adatoktól. Mi itt a gazdasági szereplő székhelyét tekintjük, aki kérte az engedélyt. Egy konkrét példa, az Egyesült Királyság nagykereskedő, baromfi nagykereskedő importálni akar valahonnan, kérje az engedélyt, hogy ezt megtegye, az engedélyt egész Európában használhatja, Rotterdamban importálhatja, Hamburgban jöhet be az áru. De mi azt nézzük meg, hogy a gazdasági szereplő székhelye hol van. Tehát ez az Egyesült Királyságban van, akkor az Egyesült Királyságnál számítjuk föl, hogyha az, aki ezt az import engedélyt kérte, az EU 27-ek valamelyikében tartja a székhelyét, akkor ott számítjuk be az arányos számításnál ez részben a rotterdami hatás megoldása nem tökéletes, ezért a második megközelítést is alkalmazzuk. Az érdekelt felekkel, a genfi tagokkal tartjuk a kapcsolatot, és keressük a jobb adatokat, hiszen a rotterdami hatáshoz jobb adatokat is fel tudnánk használni. Ha lesz jobb adat, akkor ugyanolyan módszerrel azokat az adatokat fogjuk használni. Hogyha egy jobb, megbízhatóbb adatok alapján tudjuk számítani a rotterdami hatást és kiküszöbölni, akkor azt fogjuk használni. Jelenleg az engedélyezési adatokat tartjuk a legjobbaknak, de készen állunk arra, hogy elfogadjunk ennél jobb adatokat is, hogy a Rotterdam hatást kezeljük. Második technikai kérdés. A kontingens fel nem használt része. Ugyanazt a módszert használjuk, mint a többi résznél, a felhasznált résznél. Mondjuk, hogy 100 a vámkontingens, 50-t felhasználtak, 50-et még nem használtak föl, akkor megnézzük a felhasznált részben, hogy abban mekkora az aránya az Egyesült Királyságnak. Mondjuk 25 az Egyesült Királyság, és az EU 27-ek 25-öt használtak föl. Itt összesen, tehát 50 az arány, és akkor az 50-et alkalmazunk a teljes vámkontingensre, gyakorlatban arányosítjuk, és így 50-et kap az Egyesült Királyság, 50-et a többi 27 a EU tagállam. Viszont ha csak a felhasznált részt néznénk, akkor 25-öt kapna az Egyesült Királyság, és a többi ö, rész jutna a 27 tagállamnak. Tehát így próbáljuk a teljes vámkontingens felosztását majd számítani. És még egy témát említenék. A vámkontingenseket néha egyáltalán nem használják föl, elég sok ilyen van, mert a piaci helyzet olyan, hogy nem használták föl, vagy az előny, a vámelőny nem elégséges. Itt persze nincsen adatunk. Itt a megadásunk szintén kettős vagy megnézzük egy teljesen ugyanolyan termékre vonatkozó eset, és ott megnézzük az Egyesült Királyság arányát, mert teljesen ugyanarról a termékről van szó, csak másik vámkontingensről, tehát így tudjuk a lehető legjobban megközelíteni adatok szempontjából a kérdést. Ha nincs ilyen adat, ha ez egy önálló, nem felhasznált vámkontingens, akkor megnézzük, hogy a vámkontingensen kívül ennél a specifikus terméknél milyen a kereskedelem tehát megvizsgáljuk a vámkontingensen kívüli kereskedelmet és az arra vonatkozó adatokat más tarifális rendszerekben, és ott pedig ugyanazt a módszert alkalmazzuk, tehát a vámkontingensen kívüli kereskedelemben mennyi jutott az Egyesült Királyságra, mennyi a 27 tagállamra. Itt kialakul egy arány, és ezt alkalmazzuk utána a vámkontingensre. A módszer konszisztens az összes mellékletben található vámkontingensre az adatokat néha kiigazítjuk, pontosan azért, hogy a lehető legkevésbé szakadjon meg a kereskedelmi folyamat. Köszönöm. Köszönöm. Tehát eh, részletesen megvizsgálják a módszert a mi oldalunkról. Természetesen a WTO többi partnerének eh, el kell fogadnia ezt a javaslatot. Mi az elvárásuk, mi a várakozásuk? Lesz megállapodás a WTO-ban? és mi a B-terv, hogyha nem lesz megállapodás. Elnök úr. Volt már kapcsolatfelvételünk a WTO-s kereskedelmi partnerekkel informális szinten. Ahogy korábban említettem, egységes támogatást nem kaptunk. A módszer tekintetében azt mondtuk a partnereinknek, hogy hát találjanak egy objektívebb módszert, és mi megvizsgáljuk, de semmilyet nem kaptunk. Úgyhogy a visszacsatolás az inkább ilyen politikai jellegű volt. Szeretnénk növelni a piaci hozzáférést. Az ideális az lenne, hogyha az EU27-ek 100%-át megtartanák a vámkontingenseknek, és az Egyesült Királyság pluszban kapna valamennyit tehát tovább szeretnének lépni a 100%-on, de a kereskedelmi partnereinktől semmilyen javaslatot nem kaptunk, hatékonyabb, objektív, megbízható módszer javaslatot. A kérdésének a második részére reagálva, meg kell, be le kell le, hogy egyezzenek nekünk a kereskedelmi partnerekkel a GATT 28-as cikke alapján kell, hogy tárgyaljunk. Ez a következő fél év feladata. Az elemzésünk azt is mutatja, ha nem születik megállapodás, akkor a WTO szabályok alapján jogunk van arra, hogy egy oldalon megtegyük ezt. Nem zárhatjuk ki természetesen, hogy nem fognak örülni a kereskedelmi partnerek. Ez egy kockázat. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy a jogi indoklásunk elég erős ahhoz, hogy a 28-as cikk alapján a megállapodás megszülethessen, és mindez megtörténhessen, még mielőtt az Egyesült Királyság elhagyja a Vámoniót. Két további kérdés, David és Helmut. Csak röviden. Az elején már mondtam, hogy jó a megközelítés, de itt csak teóriákról van szó. Ha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy mégis marad az Vámonióban, akkor szükség lesz arra, hogy a kótákat megosszák. Van egy utókérdésem. Genfre vonatkozóan. az EU és az Egyesült Királyság közös jegyzőkönyve a harmadik országokkal, ezt együtt képviselik? A FAM kontingens, illetően megállapodott az EU és az Egyesült Királyság. Most akkor közösen képviselnek egy egységet, vagy már Genfben is külön képviselik az álláspontokat? Az első kérdést illetően. Ahogy ön is mondta, ez egy nagyon elméleti kérdés. De hogyha az Egyesült Királyság bemaradna a Vámunióban, akkor semmi szükség nem lenne arra, hogy a Vám kontingenst megosszuk. A TRQ osztatlan maradna. De az az elképzelés, hogy az Egyesült Királyságnak az a kívánsága, hogy kilép a Vámunióból. Nem vagyok benne százszerzalékosan, hogy értettem a másik kérdést, de hogyha Genfben megegyezünk a WTO partnerekkel, akkor azt a megegyezést a tanácsnak, az EU-nak és a parlamentnek kell ratifikálnia. Igazából a függelék, amit megkaptak, ahhoz lenne egy kiegészítés, ha bármilyen megegyezés történik Genfben, mi megkértük a bizottságot, hogy a technikai kiigazításokat elvégezzék. De megint csak először a tanácsnak és a parlamentnek ratifikálnia kell ezt a megegyezést. Köszönöm. Igen, a jelentéstevő? Nem. An, minél többet gondolkozom rajta, annál bonyolultabbnak tűnik ez az ügy. Úgyhogy a kérdésem az, hogy mi az alapelképzelés? Az az alapelképzelés, hogy az Egyesült Királyság kilép a Vámunióból. Igen, de Észak-Írország nem akar kilépni a Vámunióból. Úgyhogy van egy külön kontingens elképzelés, ahol az Egyesült Királyság bizonyos részei nem lépnek ki, mert tehát a Észak-Írország kapja a britek vámkontingensének egy részét. Tessék! Lesz egy technikai találkozunk délután, oda vártam ezt a kérdést. Nem, komolyára fordítva a szót. Persze ez egy nagyon nehéz kérdés. Ön is tudja, a tartalék megoldás Észak-Írországra, ez csak egy lehetőség. Ez nagyon nehéz ügy, mert nincs jogi anyag, amire alapozhatnánk a döntést. Tehát ez csak spekuláció. Amit mondok, azt az elvek diktálják. Az EU27-ek vámoniós területére, oda az EU27-ek TRQ-ját alkalmazzuk, és az Egyesült Királyságra, ami kilép a vámkontingensből, a vámunióból, ott egy külön vámkontingens, a saját vámkontingensük lenne életben. De ez megint csak az elvek alapján egy spekuláció, majd meglátjuk, hogy hogyan haladnak az ír határkérdésről a tárgyalások. Úgyhogy kérem, ne vegyék ezt végleges válasznak lehet, hogy érvényét veszti néhány nap, vagy néhány hét múlva. Igen, elég erős a köd, ami körbeveszi ezt a dolgot, nem? A mátrixoknak és az algoritmusoknak az a szépsége, hogy a számok állandóan változnak. Tehát, hogyha az Egyesült Királyság kilép a vámonióból, attól a Matrix nem változik, csak a számok változnak. Ez ugyanez az EU-val kapcsolatban is, ez a megállapítás igaz. Tehát én azt gondolom, ez nem egy jogalkotási vita igazából. És az a benyomásunk, hogy a Matrix, amit javasolt a bizottság, az nagyjából elfogadható. vagy legalábbis egy első eredményhez jó. Délután lesz egy technikai találkozó, e pont erről a kérdésről, és meg kell, hogy mondjam, hogy csak remélni tudom. Hogy tovább dolgozhatjuk ezeket a félig kidolgozott elképzeléseket, hogy ne kelljen utólag kiigazítani mindent. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Akkor majd erre visszatérünk szeptemberben, amikor a jelentéstervezetről beszélünk. 9-es pont a monitorozó csoport tevékenysége. A múltkori ülésünk óta kettő ilyen volt. Az egyik június 26-án, és halljuk a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Igen, a találkozóra sor került. És így újra tudom hangsúlyozni azt, tudtuk hangsúlyozni azt, hogy a Intaszakbizottság és a bizottság a parlament részéről fontosnak tartja Banglades jelenlétét, pozitív vállalást tartunk fontosnak, tovább kell, hogy lépjünk konstruktív célok tekintetében és az úgy nevezett teljesítés, amit Banglades oldaláról várunk, az teljesülhessen. Ez valójában nyomon követése volt a fenntarthatósági csomag végrehajtásának. Ez volt a fő témája a találkozónak. Fontos vállalás volt ez az EU, az Egyesült Államok és Kanada részéről, amikor az Egyesült Államok még mindig hisz a nemzetközi kereskedelemben, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a fejlemények és természetesen az illó is fontos volt. A bangladesi kormány vállalta az életmódok javulását azon személyek esetében, akik a kormány szektorban dolgoznak. Hák úr, a munkaügyi és foglalkoztatási miniszter, és egyéb fontos bangladesi kormány képviselőkkel történt az egyeztetés olyan személyekkel, akik felelősek a fenntarthatósági csomag végrehajtásáért. Következtetésként az alábbiakat tudnám elmondani, elnök úr. Az EU kereskedelem mindenképpen ösztönzi a fejlődést és a jólét kialakulását Bangladesben. A második legnagyobb textiltermék exportőről van szó, 66%-ot képvisel a teljes EBA importból, ez 2016-os adat, ez egyértelműen siker volt Banglades számára, és természetesen a kereskedelmi kapcsolataink tekintetéből szociális-gazdasági fejlődést támogatott ez több millió foglalkoztatási lehetősége Bangladesben, és ezt az ülésen a bangladesi miniszterek is elismerték, főleg a készruha előállítás területén. A dolgozók nagy része nő, és az egyik fantasztikus eredmény, amit itt el tudtak érni a gender témákban, a kereskedelemben ehhez hozzájárult, úgyhogy ez nagyon fontos volt és nagyon üdvözlendő. Második következtetés a EU piachoz való hozzáférés erőfeszítéseket tettek, és ezt nagyra értékeltük bizonyos területeken, főleg a munkai biztonság területén, de természetesen a munkaügyi jogok területén még van tennivalójuk. A bangladesi munkaügyi törvény változtatására van szükség, az export területek feltételei meg kell, hogy feleljenek az ILO feltételeknek. A miniszterek elmondták, hogy a törvénytervezet már elkészült minket aggaszt az, hogy nagyon lassan történnek meg ezek a fejlemények, határozott vállalásra van szükségünk ezen folyamatok tekintetében. És idén szeptemberben nagy örömre szolgált, hogy azt mondták, hogy tiszteletben kell, hogy tartsák ezt a határidőt, természetesen mi is hangsúlyoztuk ezt a partnerek előtt. A második a megállapodás további fenntartása a jogbiztonság hiánya a megállapodás tekintetében aggályos számunkra, folyamatosak a jogi viták. Fontos lenne tisztázni ezeket a kérdéseket, mert így tudják teljesíteni az összes fennálló hiányosság lezárását. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ha, amikor majd ellátogat Bangladesbe, ez egy olyan téma, amit ott is hangsúlyozni kell, úgyhogy remélem, hogy a szakbizottságunk vissza tud majd térni erre a kérdésre. Végül konkrét nyomonkövetés is történt a találkozón. Hivatalos levelet írtunk a bangladesi hatóságok számára, amiben azt kérjük, hogy egy kötelező határidőt vállaljanak, és az emlékeztetük őket arra, hogy az Inter szakbizottság nyomon fogja követni a bangladesi fél teljesítését. Beleértve a GSB, a rendelet társ jogalkotói feladat körébe tartozó nyomonkövetést is. Természetesen ezt a levelet közzé fogom adni, a kollégák meg tudják nézni. Két egyéb fontos konferencián is részt vettem. Az egyik a parlamentben került megszervezésre, a másikat az Európai Bizottság szervezte, és ezen alkalmakkal is ugyanezeket az üzeneteket hangsúlyoztam. Ma délután is lesz még egy konferencia itt a parlamentben, ott is el fogom ismételni ezeket a kérdéseket. Csodálkozom azon, hogy a megállapodás tekintetében és a határidők betartása tekintetében valójában csak vállalásokról van szó, tehát Banglades ezeket könnyen tudná teljesíteni, ha a szándék fennállna. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a fontos munkát, és a folyamatos nyomásgyakorlást a bangladesi kormányon, hogy teljesítsék a vállalásaikat. Megjegyzés nincs. Akkor átérek a következő napi rendi pontra, Mercosur. Június 25-én volt nyomonkövetési csoportülés Mercosur témában. Franka úrnak adom meg a szót, ő az előadó Mercosur témában. Köszönöm, elnök úr. Igen, megtartottuk ezt az ülést. A főtárgyaló elmondta, bemutatta a legutolsó uruguayi találkozón elért eredményeket. A benyomás az volt, hogy aggályok merülnek föl a találkozó tekintetében. Elmondta, hogy van néhány olyan fontos kérdés, amivel nem is foglalkoztak a találkozó során. Ezt követően történtek fejlemények, volt egy egyeztetés Malmström biztos asszony és az urugvái Mercosurért felelős miniszter között. Ezen a héten egy újabb találkozóra került sor. Bizonyos elvárások élnek a tekintetben, hogy ezt a hosszú tárgyalási sorozatot le tudjuk zárni. A szakbizottsági tagok tudják, hogy több mint 20 éve folynak ezek az egyeztetések. A lehetőség fennáll, hogy a jövő héten lezárásra kerül miniszteri szinten, hiszen lesz egy miniszteri találkozó a jövő héten, és a Mercosuri miniszterek jelenlétével elvileg le lehet zárni ezeket a munkákat, amennyiben az, ezen a héten technikai előrelépéseket lehet elérni abban a négy-öt témában, amelyek most még nyitottak. Ahogy a kollégák is tudják, a politikai együttműködési fejezeteket gyakorlatilag lezártuk, ahogy a fő tárgyaló elmondta, a kereskedelmi témákat is gyakorlatilag már lezárták, és egy 10 százalékos arány az, ami az a gépkocsikra vonatkozó bonyolult téma, illetve a földrajzi eredet megjelölés témája, ami szintén bonyolult, ezek azok a témák, illetve még a hajózási szállítmányozás témájában kell még lezárni kérdéseket. Itt érzékeny kérdésekről van szó, tovább a mezőgazdasági érzékeny termékekről is szó van. Ezek a nyitott kérdések, hát mindannyian azt reméljük, hogy ezen a héten előrelépés történik, oly módon, hogy az lehetővé teszi azt, hogy a miniszterek a jövő heti miniszteri találkozón le tudják zárni ezt a hosszú tárgyalási folyamatot. Az Európai Unió főtárgyalója azt mondta, hogy még 15 napra lenne szükség a technikai kérdések tisztázásához, de remélhetőleg ennél kevesebb idő alatt ezt sikerül lezárni. Ez a helyzet. A Mercosur tagokkal fontos a folyamatos egyeztetés. Úgy tűnik, hogy a szándék fennáll, a kontextus nem könnyű, mindannyian ismerjük, hogy milyen érzékeny kérdéseket érintenek ezek mindkét oldalon kiegyensúlyozott megállapodásra van szükség, ambiciózus megállapodásra. Ahogy mondtam, most gyakorlatilag a szándékoktól függ az, hogy teljesen le tudjuk-e zárni a tárgyalás sorozatot. A fő tárgyaló a monitorozó csoportban így módon számolt be a helyzet állásáról. Köszönöm. Akkor most Helmut Scholz a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon érdekes volt eh, a monitorozó csoport utolsó ülés, és sajnos nem tudtam ott lenni, de Brazíliában az új csomagkal kapcsolatban nem tudom, hogy ami megállapodás, ami norma született a megállapodásban, azt meg kellene tartanunk? mert mi támogatjuk azokat a jogalkotói tevékenységeket, amit demokratikusan megválasztott kormányok írnak alá, de a méregcsomaggal kapcsolatban ez egyértelműen ö, megsérti a környezetvédelmi előírásokat, a növény és rovarírtók használatával kapcsolatban. Úgyhogy ez csak komplikációkat okozhat. Brazília és a Mercosur országok mit gondolnak erről a fejleményről? Elnök úr, szerintem nem kellene aggódni a környezetvédelmi standardok tekintetében. Ezek olyan témák, amelyekben az Európai Bizottság egyértelműen megfogalmazta a pozícióját a tárgyalások során. A tárgyalások anélkül, hogy tudnánk, hogy most már a legutolsó tárgyalásokról van-e szó, ahogy a kolléga is tudja, mi folytatjuk a tárgyalásokat, az Európai Bizottság tárgyal 28 tagállam nevében, és azt mondja nekünk a bizottság, hogy a problémák néhány téma körül csoportosulnak. Úgy gondolom, hogy a kompetenciák fenntartása rendkívül fontos az Európai Unió számára. Azok a szabályok, amelyek csatlakoznak ehhez a megállapodáshoz, a nemzetközi előírásoknak meg fognak felelni, hiszen Japánnal vagy Kanadával kötött megállapodás, vagy Mexikó nemrég zártuk le a megállapodást, ugye ugyanazon a kontinensen található országról van szó, ezeknél a megállapodásoknál is ez működött. Én nem osztanám az aggályokat, amelyek itt elhangzottak. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat, volt időnk arra, hogy minden technikai részletet, minden különféle standardot tisztázunk. A bizottság fegyelmezetten végezte a munkáját, szerintem nem kéne aggodalmaskodnunk. A problémák középpontjában az Európai Unió ambíciója áll a gépjárművek területén, ugye itt az Európai Unió számára fontos érdekekről van szó. A hús témájában 99 millió tonna mennyiségről van szó, ez lehet friss, fagyasztott, csont nélküli, csontozott, stb. darabolású hús, aztán etanol, 100 ezer tonnás cukor a következő téma, több mint 350 földrajzi eredet megjelölést jelölt meg az Európai Unió, az Európai Bizottság. Nagyon magasak ezek a számok. Az Európai Unió más tárgyalási folyamatoknál is, Kanada, Mexikó esetében is el tudta érni megfelelő formulákkal a mi márkáinknak a védelmét, ez meg fog történni ez esetben is. Megértem, hogy vannak olyan témák, ahol kompenzációra van szükség, például a hajózási szállításban, tejtermékek esetén. Néhány ilyen szektorra koncentrálódnak most az egyeztetések, ezek a számunkra aggályos témák. A tárgyalási folyamatot nagyon komolyan végzi a bizottság, és ezen a területen már jelentős a tapasztalatunk. Ennek alapján, ahogy a bevezetésemben is mondtam, egy ilyen nehéz időszakban egy ilyen megállapodás fontos üzenetet tudna megfogalmazni a szabadkereskedelm védelmében a protekcionista szándékokkal szemben. Fontosak ezek az érdekek, amelyekről most szó van, több mint 4 milliárd euró vámot fizetnek az Európai Uniós cégek a Mercosur számára. A gazdasági jelentőségen túl, kereskedelmi jelentőségen túl úgy gondolom, hogy most igazából egy stratégiai jellegű megállapodásról beszélünk. A technikai, szabályozási aspektusok azok, amelyek területén a bizottság megfelelően tudta tisztázni a kérdéseket, és nem kellene plusz problémákat itt fölvetni. Elnök úr, úgy gondolom, hogy itt már a politikai szándéktól függ a megállapodás tényleges aláírása. Fontos, hogy megfelelő bánásmódban részesülhessenek az Európai Uniós társaságok majd, ha életbe lép a megállapodás. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Így részletesebb információkat kaptunk, néhány részletet még tisztázni kell. Ez egy nagyon fontos folyamat, és főleg a gépjárművek területén is ugye fontos lesz majd, hogy lezárjuk ezeket a nyitott kérdéseket. Köszönöm szépen a beszámolókat. Tízes napi rendi pont az 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési jelentés előadója nincs jelen, de az árnyék előadók sincsenek itt. Christopher Fjernel nincs itt, valaki helyettesíti őt? Tessék. I can speak for uh, Christopher, but I have... Christopher nevében felszólalhatok, de az előadó javaslata nincs előttem de el tudom mondani, hogy Christophernek mi a véleménye. Christopher Fleiner nem ö, tudott megérkezni, mert késik a repülője. Köszönetet szeretném mondani az előadónak a 2019-es költségvetés kapcsolatban. Egyetért azzal, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani az egyre ambiciózusabb kereskedelmi agenda számára például az Aid for Trade eszközöket is, és ehhez hasonló eszközöket is beleértve. A néppárti frakció nevében egyetértünk azzal, hogy az EU egyéb kezdeményezésekkel koherens megoldást kell találni, és hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy a KKV-kat támogatni kell, hogy a kereskedelmi politikák előnyeit élvezhessék. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy a jelenlegi 2019-es költségvetésre kell koncentrálni, és a legfontosabb kereskedelmi politikákra. A Brexit tekintetében a több éves költség, pénzügyi keretre vonatkozóan ez egy fontos téma lesz a következő évre, de nem kellene most ebben a véleményben túlságos mértékben erre hangsúlyt helyezni politikai koherenciára van szükség az EU külpolitikája tekintetében, fejlesztési politikája tekintetében, a makrofinanciális támogatási program tekintetében is. Köszönöm szépen. Thank you, Chair. David Martin, szocialistek részéről. Köszönöm. Meg vagyunk döbbenve, hogy a raportőr viszonylag érthető javaslatot tett, és négyből az ötből négyel egyetértünk, a bekezdés, ami a Brexitre vonatkozik, nyilván nem értünk egyet, teljesen fölösleges ide bevenni, de a KKV-kat illetően teljes mértékben támogatjuk az álláspontját. Lesz néhány módosítónk, különösen azzal kapcsolatban, hogy a fenntartható fejlődése kapcsolatban ütősebb legyen a politikánk. Mi szeretnénk, hogyha a polgári társadalom is részt venne ebben, és a TSD monitorozás is folyna. De még egyszer hangsúlyozom, hogy megdöbbentő módon a legtöbb javaslatával egyetértünk. Elnök, köszönöm szépen. Emma? Igen, Lunis úr revő, eh, nevében beszélek. Az ICR e az európai hozzáadott értéket illetően szeretné, ha támogatnánk az új kihívásokra való felkészülést, és nem új kifizetéseket irányoznánk elő. Ezért mi a 2019-es jövő évi költségvetést leszavaztuk a múltkor a plenárison. A legtöbb javaslat ugyan elfogadható számunkra, de a négyes bekezdést nem tudjuk elfogadni, mi szerint a KKV-t és a kereskedelemen ellen föllépő cégeket EU-s költségvetésből kellene finanszíroznunk. Köszönöm. Sáke asszony, de nem? Heidi Hautala nincs itt, Scholz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában véve megfelelő irányba haladunk. De elmondanám, hogy az új legislatív periódusban a 2019-es költségvetést illetően az igazságos kereskedelmet támogatnunk kellene. Ezen kívül a KKV-kat illetően egyetértek, fontos pont. És ki kellene egészítenünk a javaslattervezetet. különösen a GSP rendeletet illetően bizonyos kétoldalú egyezményeket, illetően ezeket nyomon kell követni a közép- és kelet-európai országokat illetően, akik jelentős előrelépést értek el. Elnök, köszönöm szépen! Bizottság! Köszönöm szépen, elnök úr. Commission um, would like just to, to confirm um, um, that. Uh... Szeretnénk megerősíteni, hogy ami a költségvetés tervezetet illeti 2019-re alapvetően megfelel a szükségleteinknek, Széles körben használjuk az eszközöket, amik rendelkezésünkre állnak, és a kérdések többsége, amiket említett a hozzászólásában, benne lesz vagy a működési költségvetésben, vagy más külső eszközök lefedik ezt. Tehát még egyszer a költségvetés, a műveleti költségvetés nagyon kicsi, ennek nagy részét arra használtuk, hogy a polgári társadalom részvételét elősegítsük. A tárgyalásokban, a megvalósítási mechanizmusokban. És az EU projekteket támogatjuk az eszközök segítségével. Mi úgy gondoljuk, hogy a költségvetés tervezett lehetővé fogja tenni számunkra, hogy a prioritásunkat előtérbe juttassuk. Az Aid for Trade területet is beleértve, itt növekedett a finanszírozás, és a mi szándékunk az, hogy támogassuk az igazságos kereskedelmi kérdéseket. Ezen kívül a KKV-kra továbbra is koncentrálunk. A kommunikációs fókusz az nagyon fontos lesz továbbra is, és 2019-ben is az lesz, Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor a raportőrnek adom meg a szőt. Igen, köszönöm szépen. Nagyra tartom, hogy az árnyék előadóknak adta meg először a szót. Ez nagyon kedves volt öntől, és teljes mértékben összeegyeztethető ennek a szakbizottságnak az általános munkavégzésével. Ez egy rövid jelentés, pontosan azért, mert nagyon sok mindent kivágtak a kollégák, nagyon sok mindent én vágtam ki belőle, de nyilvánvaló, hogy lesznek még módosítások. Egy olyan intézményben, ahol nagyon sok minden nagyon hosszas, talán lehetne néha olyan dolgokat is támogatni, amik összeszedettek és rövid, rövidek. Igazából nem nagyon tudok mit mondani. Nem hiszem, hogy meg fogják szavazni. És nem tudom, hogy azután támogatni tudom-e a jelentést, hogy a kollégák módosították. És még egyszer nagyon szépen köszönöm a konstruktív ülés vezetését. Köszönöm szépen, Dartmouth úr. Július 13-a 12 órakor szavazunk. És a módosítók határideje július 20-a. Tehát az első határidő az délben van, a második pedig délután hatkor. és augusztus 29-én fogadjuk el, döntünk Dartmouth úr jelentéséről. Eljutottunk a 12-es napi rendi ponthoz, a blokkláncolathoz, ez egy új dolog a kereskedelmi politikában, és meg is adnám a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt, kollégák! Köszönöm szépen, hogy a blokkláncokat illetően megvitathatjuk a jelentést. Ez egy nagyon érdekes téma, nagyon sok hír van mostanában ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy egyre többen ismerkednek meg ezzel a témával, a lehetőségeivel. Pont jókor érkezik ez a jelentés arra, hogy átvilágítsuk, hogy a blokkláncolatot hogyan lehet használni a nemzetközi kereskedelemben. Az információk és árucikkek kereskedelmében a blokkláncolat segítségére lehet ezeknek a kérdéseknek. Ez a 21. század, és biztos vannak, akik nem értik ezt. A blokkláncolat technológia lehetővé teszi, hogy bizonyos felek biztos tranzakciókat végezzenek, anélkül, hogy közvetítőket alkalmaznak. Ledgereket alkalmaznak, ezek a ledgerek azok az adatbázisok, amelyeket nem lehet kiegészíteni, nem lehet belenyúlni. Különböző rendszerek tárolják az adatokat, a nódok, a csomók, és algoritmusok működtetik, és a hálózatnak a működtetője kell, hogy biztosítsa azt, hogy jól működik ez a rendszer. Nem tudom, hogy követhető-e ez. Tehát ezek adatblokkok, amelyek a Ledger 1 az adatbázisokba bevitelre kerülnek, és egy hash kell ellátni ahhoz, hogy a tartalmukat verifikálják. Vannak közétett ledgerek, adatbázisok, és vannak magán adatbázisok. A nyilvános adatbázisokban bárki benézhet az adatbázisokba. Ez a Bitcoin és más kriptovaluták. De még egyszer, az én jelentésem nem ezekkel az adatbázisokkal foglalkozik, nem ezekkel a ledgerekkel. Nagyon sok itt még a kérdés. Én a magánadatbázisokra, a magánengedélyeztetett adatbázisokra koncentrálok, ahol a ledgereknek a tartalma csak bizonyos felhasználók számára felhasználható. Nem lehet a tartalmukat megváltoztatni, és a hálózat működtetője kezeli ezeket. Ezeknek a ledgereknek a biztonsági besorolása attól függ, hogy hogyan irányítják a hálózatot. A magánledzserek Nagyon jó elképzelés, de felül kell vizsgálnunk azt, hogy ezek segítségével a konfliktusok hogy kerülhetők el a kereskedelemben. Néhányan kérdezték, hogy ez a bizottság miért foglalkozik ezzel a témával. Tudom, sokan mondták, ez a blokkláncolat nem egy csodaszer, nem old meg minden problémát, Azért van erre szükség, mert a blokkláncolat hozzáadott értéket teremt. De nem mindenhol teremt ilyet. Ott nem kell alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a nemzetközi kereskedelemben. És sok helyen javíthatja a helyzetet. A blokklánc fellendítheti akár 15%-kal is a kereskedelmet, kiiktatja a fizikai papírmunkát, és csökkenti az administratív akadályokat. Az adatáramlást felgyorsítja, megkönnyíti a dokumentáció kezelését, és kiszűri a hamisított árucikkek beszivárgását, fokozza az átláthatóságot, és ezzel az árukereskedelmet átláthatóbbá teszi. Több kereskedelmi projekt is folyik ezügyben, amelynek az a célja, hogy az ipar gazdaságilag és környezet szempontjából tudatosabb legyen. A blokkláncok megkönnyítik a vámhatóságok munkáját is, és az exportot is fokozhatják a vállalkozásoknak hasznára van, de a fogyasztóknak is, hiszen a termékazonosító részletek alapján a vásárlók visszajelzést kaphatnak az adott termékről. A blokklánc az igazságos kereskedelmet is támogatja, fokozza az átláthatóság, az átláthatóságot. Utána lehet nézni a termékek származásának, jogosságának, el lehet kerülni a háborúzónából származó termékeket. Az unió kereskedelmi politikája csak erősödhet a blokkláncolatokkal. Például a szabadkereskedelmi szerződésekben a blokkláncolat azzal, hogy a termékek származását garantálja, föllendítheti a kereskedelmi volument. És a védelmi politikában is nagyon hasznos lehet, hiszen megint csak az eredetet garantálja. A kereskedelmi fejlesztési úti terv is nagy hasznára lehet, illetve az általános preferencia rendszer is. A vámmentes kvótákat is jobban kezelhetővé teszi, hiszen így kvótaengedélyeket tehetnek az egyeset tagállamok azért, hogy megkönnyítsék a kereskedelmet. A vámhatóságok automatikusan a vámbevallásokhoz autentikus információt kaphatnak, nincs szükség manuális ellenőrzésre. Minden egyes árucik esetében, amely belép az EU területére így lehetővé téve a papírmunka csökkentését és az inspekció kiiktatását. Van azonban néhány kérdés, amivel foglalkoznunk kell a blokkláncolat keretében. Biztosítanunk kell az információcsere integritását, biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Unió a vásárlói, fogyasztói érdekeket is képviseli, ez egy nagyon finom hangolást igénylő munka. Egy olyan ökoszisztémát kell kidolgoznunk, ahol mind az állami cégek, mind a magáncégek szabadon hozzáférhetnek ezekhez az új rendszerekhez, és a rendszereknek kompatibilisnek kell lenniük az új rendszerrel. Ez csak néhány olyan téma, amibe bele kellene gondolnunk, és aztán ezekről konkrétabban írok majd a jelentésemben. Végül lenne egy felvetendő gondolatom a technikai információkat követően. Thomas Freeman azt kérdezte, hogy valóban lapos-e a világ. Úgy tűnik a technika, technológia segítségével valóban az adminisztratív és a technológiai különbségek eltűnnek. Én valóban hiszek arra, hogy a blokkláncolat forradalmiasítani fogja a kereskedelmet, ahogy haladunk előre. Tehát meg kell ragnunk a blokkláncolat esélyeit, de figyelnünk kell a technológia korlátaira is. Biztosítanunk kell az, hogy Európa globális vezető szerepet vállal ennek a technológiának a felkarolásában. Saját kezdeményezéseket kell tennünk, én szívesen együttműködjek a kollégákkal és másokkal, hogy egységes politikát alakítsunk ki a blokkláncolatok használatára a nemzetközi technológiában. Köszönöm szépen! Thanks a lot. lot uh... Köszönöm szépen! Forradalmi újdonságokról hallottunk. Végig kell gondolni ezeket a kérdéseket, milyen fajta rendelet uh, lehet uh, reagálni erre a forradalmi helyzetre. Néppárti árnyék előadó, Annik Rini asszony. Um, our colleague Lime. Lime Andrikiene kollégánk sajnálatos módon megbetegedett, ezért nem tudott eljönni. Gondolom mindegyünk nevében mondhatom, hogy jobbulást kívánunk neki. Ez az első eszmecsere a saját kezdeményezésű jelentésről. Lime André Kiene úgy gondolja, hogy jó időzítése van ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek. Hozzá kell, hogy járuljunk ahhoz, hogy meg lehessen határozni a blokklánc technológia előnyeit, hátrányait, rövid és hosszú távú hatásait az életünk több aspektusa tekintetében főleg a belső és nemzetközi kereskedelemre vonatkozóan, ugye mi kereskedelmi szakbizottság vagyunk, ez természetes, hogy ezekkel a témákkal foglalkozunk elsősorban. EU szinten kell végig gondolnunk a szabályozást. A kezdetektől fogva a blokkláncok nagy figyelmet kaptak, elsősorban kriptovaluták miatt, de ez csak a jéghegy csúcsa új technológia, ezért még nehéz meghatározni a korlátait, és hogy milyen lehetőségeket fog biztosítani. A nemzetközi kereskedelem szempontjából nagyon sokféle lehetőséget biztosítanak a blokkláncok. Biztos, standardizált kereskedelmet tudnak garantálni. A banki, pénzügyi szektorban már használatos, illetve a szállítás területén is lehetővé teszi az üzleti felek számára, főleg a KKV-k számára, hogy kibővítsék nemzetközi kereskedelmi lehetőségeiket, optimalizálják a költség eredmény számításaikat. Nagy mennyiségű mm, papír munkát lehet megtakarítani, illetve el lehet kerülni a csempészést, az illegális kereskedelmet is. Az általános menekültügyi helyzet miatt, terrorista fenyegetettség miatt egyre fontosabb a határellenőrzés, és ez a megoldás költség megtakarítással járhat. Minden egyes lépés az ellátási láncban fontos megoldásokat tud találni a blokk láncok tekintetében. A gyártók, a kereskedők, a fuvarozó vállalkozások, a bankok mind részt vesznek a nemzetközi kereskedelemben, és keresik azt a lehetőséget, hogy hol lehet a költségeket és a időt csökkenteni. A blokkláncok jó megoldást tudnak biztosítani ezen technikában. Az adat csomagok technológiája biztosítja azt, hogy ne legyenek párhuzamosak munkák, ne lehessen manipulálni az adatokat, hamisítani az adatokat, ugyanakkor láthatóságot is biztosít, és így a, megbízhatóak ezek a blokklánc megoldások. Védi az állampolgárokat, az üzleti felek biztosak lehetnek abban, hogy valósak a kereskedelmi dokumentumok. Néhány megoldatlan kérdés, technikai probléma még fönnáll a blokklánc megoldások tekintetében. Például a megfelelő szabályozás, iránymutatás, ugyanakkor a jövő szempontjából pozitív megoldásokat kínálnak a blokkláncok. Jelenleg sok a kérdőjel, sok a szürke terület, a jelentéssel részletesen be kell, hogy tekintsünk abba, hogy milyen lehetőségeket biztosítanak a blokkláncok, milyen változásokat hoznak ezek az új technológiák, megfelelő megoldásokat kell kidolgoznunk ezek tekintetében. A blokkláncok bevezető technológiának tekintetőek, és ezért nem szabad túlszabályozni a kérdést. Összességében a blokkláncok segíthetnek abban, hogy a jelenlegi komplex, globalizált világban a bizalmat fokozzuk az állampolgárok részéről, a kormányok részéről olyan esetben, amikor bíznak a globális kereskedelmi rendszerekben. Az adatvédelmet biztosítani kell, és a jogbiztonságot garantálni kell. Ha megengedik, lenne egy személyes megjegyzésem is. Remélem, hogy ez az optimista Mm, hozzáállás ez valóvá fog válni, mert én személy szerint ennyire nem vagyok meggyőződve erről. Alexandra Gablik a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagy lehetőséget biztosít ez, és a kereskedelmi politikánk szempontjából ez fontos. Versenyképes kíván maradni az Európai Unió, innovatív megoldásokra van szükségünk, ezért ez nagyon pozitív, hogy feltárjuk a blokkláncok lehetséges alkalmazását a nemzetközi kereskedelemben. A technológia hogy tud működni a vámterületen, például az adminisztratív költségek csökkentése és a hamisítások, a csalások megelőzése tekintetében. Megnéztem azt, hogy a vállalkozások számára milyen előnyöket biztosít, a KKV-k számára is a fogyasztók, az állampolgáraink számára fontosak ezek a technológiák, hiszen biztosítani lehet az, hogy az a termék, amit vásárolnak, azok például nem az emberi okkal való visszaélés segítségével készültek. Fontos ez a tanulmány, fontos megvizsgálnunk, hogyan tudják a vállalkozások használni a blokkláncokat, fontos a fenntarthatóság szempontjából, az ellenőrzés nyomonkövetés szempontjából is. Természetesen sok kérdés merül fel, ez is elhangzott már, foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel is. Várom az együttműködést az előadóval és a többi árnyék előadóval a témán. A feladatunk politikusként az, hogy meghallgassuk azokat, akik jól ismerik ezt a technológiát, és ezt követően a mi politikai szűrőnket alkalmazzuk, feltárjuk azokat a területeket, ahol lépésre van szükség, és ahol további tárgyalások szükségesek. Köszönöm, elnök úr. Alde, köszönöm szépen. Alde frakció következik. Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani nagyon őszintén a kollégánknak. Javaslata jó elképzelést ad arról, hogy milyen járadékkal járhat egy ilyen megoldás a szakbizottságunk esetében a tevékenységünkkel kapcsolatosan. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés innovatív lesz, és a jövőt illetően biztató lesz. Remélem, hogy a többi frakció is így fog gondolkodni, és innovatív gondolkodás üti fel a fejét. Már számos kérdéssel foglalkoztunk, amelyek mind előnyt hozhatnak a számunkra, és úgy gondolom, hogy valóban nagyon nyílt szellemben kell megközelíteni ezt a kérdést, és fel kell mérnünk azt, hogy milyen esélyeket teremhet a blokklánc technológia, de milyen veszélyekkel is fenyeget. De ugye azt kell látnunk, hogy számos előnyt hozhat mindez az egyén számára, a fogyasztók számára, a kis és középvállalkozások számára csökkenteti a költségeket is, de ezen felül a biztonságra is szükség van, mind az adózási szempontból, mind a vámtevékenység szempontjából, és a különböző okmányoknak a biztonsága szempontjából is. A startupok, a kis és középvállalkozások úgy gondolom, hogy hatalmas előnyel rendelkezhetnek akkor, amikor ilyenfajta technológiával dolgozhatnak a blokkláncok új lendületet adhatnak potenciálisan a számukra, és hozzá kell járulnunk az új dinamikához, amely a láncolat segítségével kialakulhat. Valóban a kereskedelmi szempontból itten kiaktázott és kiaktázandó lehetőségek rejlenek a magán hálózatokban, amelyekről beszéltél, szintén ez észlelhető, tehát foglalkoznunk kell mindezzel, mind a magánvállalkozásoknak a területén, mind pedig a közszférában. Mindez persze szabványosított módon kell, hogy történjen. Tudnunk kell azt is, hogy a normákat rögzíteni kell. Kérdés az, hogy az európai szinten milyen mértékben és milyen módon tudjuk majd az átláthatóságot biztosítani, hála a normáknak, hála a szabványoknak meg kell tennünk mindent azért is, hogy a manipuláció, a manipulatív, adatkezelés ne következzen be. A jelentés készítőjével egyet tudok érteni, azt hiszem, hogy a jövő szempontjából nagyon kecsegtető ez a jelentés a bizottságunk szempontjából. Über die Vorteile Kárkuven a zöldek nevében. Informiert von der Berichterstatterin, ich glaube, die hat das sehr gut. Valóban nagyon fontos az, amit a jelentéstevő megfogalmazódott, nagyon jól írta le a lehetőségeket, és mint minden technológia, a blokklánc technológia is veszélyekkel és problémákkal is szembesít minket. Ugye maga a regisztráció biztosak vélhető-e? Ugye vegyük azt, hogy több száz számít, ezer ö, számítógépen adott esetben tárolják az adatokat. A kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor lehívják az adatokat, mozgósítják, tranzakciókba viszik be az adatokat. Itt van esély, veszély az adat manipuláció szempontjából. Ezt is figyelembe kell venni, és ebből a szempontból kell vizsgálni a kérdéseket. Hogy emlékeztessek arra, hogy a magánadatok, a magángépek tekintetében a korábbi akadályok mint egy megszűnőben vannak. Itt most van egy kiaknázandó lehetőségünk technológiai szempontból. De tegyük hozzá azt is, hogy hatalmas veszély is rejlik mindebben adatvédelmi szempontból ugyanis előfordulhat, hogy módosítják az adatokat akkor, amelyek, mikor az adatok ki vagy belépnek biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos és érdekes eszmecserét fogunk tudni majd folytatni a témában, és nagyon érdekes megoldásokat tudunk majd segíteni ezáltal a kereskedelmet. Dank u wel, voorzitter. Excuses dat ik uh, laat ben. Ik ga uh, de inleiding door mevrouw McClarkin graag... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a bevezetőt nem tudtam meghallgatni, mert más elfoglaltságom volt. A téma nagyon érdekes. Örülök annak, hogy figyelmet szentelünk a blokkláncok kérdésének. Az fontos az átláthatóság a piacok szempontjából, és látom, hogy milyen előnyöket tud biztosítani. Lenne néhány kérdésem. Ki végzi az ellenőrzést? Ki ellenőrzi azt, hogy a beadott információk valósak-e? Honnan lehet azt tudni, hogy bizonyos jogokat megsértettek-e? A pénzmosás szempontjából is fontos ez. Itt szerintem azért fölmerül egy kockázat. Aztán a standardok egy sor probléma tekintetében mi olyan lépésekre van lehetőség. Nagyon érdekes a téma, kiaknázható a terület, de még nagyon sokkal nyitott kérdés előttünk. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok annyira optimista. Én azt gondolom, hogy sok az esély, de itt a kereskedelem területén vizsgáljuk meg a blokkláncot, és a kereskedelem mindig is szolgáltatásokról és árucikekről szólt. Hol van a valós hozzáadott érték harmadik országok számára például? Hol vannak a szerverek? Ezek hatalmas energiaigényű szerverek. Lagosban, vagy Akrában, vagy Kuala Lumpurban lesz ilyen szerver, én ezt nem értem. És aztán hogyan osztjuk meg az információkat. Ez egy valós partnerség kellene, hogy legyen ez a blokklánc. A második kérdésem ezek az új technológiák hogy hatnak ki a VTO munkamódszerére? A VTO felkészült erre a változtatásra? Már eljutottunk odáig, hogy a, partnereink, a multinacionális kereskedelmi partnereink felkészültek erre? Egyetértek azzal, hogy lehet, hogy magánszinten ez megoldhatónak tűnik, de állami szinten hogy kapcsolódik össze itt a magánszférával ez a szféra? Az Európai Parlament mit gondol erről? Hogy alakítsuk ki az álláspontot? Ezen kívül A kollégát, ha jól értettem, az átláthatóságot illetően. A pénzforrások eredetét, a pénzáramlatok eredetét hogyan tudjuk ellenőrizni? Mert harmadik országokkal, amikor kereskedelmi megállapodások születnek, vagy például latin-amerikai országokkal, akkor a maffiának a pénze a korrupciós pénzek, a csalási pénzek gyakran belekerülnek a láncolatba. A blokkláncolat olyan technológia, ezt kérdezem a raportőrtől, amely ezen a területen is átláthatóságot teremthet, vagy pont lehetőséget adunk arra, hogy egy újabb manipulációs eszközt létesítünk. Köszönöm szépen! Bizottság. Thomas Bert, a kereskedelmi stratégiai osztály vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, nagyon rövid leszek, üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy halljuk, hogy mit gondolnak. Ez egy nagyon érdekes téma. üdvözlők a saját kezdeményezésű jelentést, és a potenciálokat mi is kutatjuk. Az eredet, a származás és a blokklánc kapcsolatáról. Úgyhogy várom a további vitát. Köszönöm szépen. Perhaps, uh, uh can I come back? So is, is it... Elnök, akkor visszakérdezek. Van valami elképzelés is a bizottságban, hogy a blokklánc hogyan érinti a kereskedelmet, milyen negatívumokat hozhat magával. Bizottság? Vagy csak vezető, tanulói vezetői álláspontra helyezkedett? Nem szeretnék többet mondani, csak hangsúlyoznám, hogy nagy a potenciálja a blokkláncnak különböző főigazgatóságokon, a taxudon és a connecten is folyik a munka, látjuk a potenciált, de azt is látjuk, hogy fölmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések, de nincs kialakított álláspont. Követjük a vitát, köszönöm. Tökéletes. Emma, hölgyeim és uraim, itt a bizonyíték arra, hogy mennyire vezető ez a szakbizottság a blokkláncot illetően. Remélem, hogy a bizottság tanul tőlünk valamit, hogy nekünk prioritás itt az EU-ban ez az eszköz. Persze vannak negatívumok, pozitívumok, lehetőségek és buktatók, de ismernünk kell ezt a technológiát, mielőtt jogot alkotunk róla. Pont ezért ismertetem, hogy hogyan működik a technológia. Gyakran nem igazán értjük, hogy valami hogy működik, mit hoz magával. Helmut, én tényleg remélem, hogy új megoldásokat kínál a korrupció és a pénzmosás kezelésére, Ez az új technológia ilyen átlátható adatfolyammal csak elősegítheti ezt. De azt is mondtam, hogy ez nem egy csodaszer. A, vannak a világon más országok, amelyek már alkalmazzák a blokkláncot. Nekünk vezető szerepet kellene vállalnunk, hogy a lehető legjobb esélyt adjuk a vállalkozásainknak. Én szívesen együttműködök az árnyékelőadókkal, és arra ösztönzöm a bizottságot, hogy ismerkedjen meg jobban ezzel a technológiával. Köszönöm. Thanks a lot, and you will prepare... Köszönöm szépen. A nyári szünet alatt fog elkészülni a tervezet. Augusztus 29-én fogunk majd újra eszmecserét folytatni erről. Lehet, hogy ez meg fog változni, ha jól tudom. Majdnem készen van a tervezet. Jó, akkor szeptemberben fogjuk megtárgyalni a jelentést. Rendben. Most 10 perces szünetet tartunk. A digitális és gazdasági minisztert várjuk, Margaret Sámbrököt, aki a kereskedelmi miniszter is, 10 perc múlva fog megérkezni.

Gut, liebe Kedves kollégák! Akkor folytassuk az ülést. Örülök neki, hogy Margarete Schramböck, aki a digitális és gazdasági ügyekért felelős szövetségi miniszter Ausztriában, itt van ma velünk, az osztrák elnökség prioritásairól fog szólni. Persze a kereskedelem területén miniszter asszony nagyon sok fontos kérdés szerepel napirenden. Két jogalkotással foglalkozunk jelenleg. Az egyik a beruházás zöldesítése. A raportőrünk nincs itt ma, mert egy triológuson vesz részt, a másik jogalkotás pedig az export ellenőrzések olyan cikkek esetén, amelyek katonai célokra is felhasználhatók. Nyilván ismeri ezt a területet nagyon jó, hiszen az információs kommunikációs technológiák nem ismeretlenek nyilván, és például keringenek olyan hírek, hogy Törökországban az ellenzéket szoftverek segítségével, olyan szoftverek segítségével, amelyek dual use szoftverek, tehát kettős felhasználású, is megfigyelik Japánnal a szerződést. Elhalasztottuk egy héttel az elő az aláírását a szörnyűséges áradások miatt, és Szingapúrra, Szingapúrra valószínűleg októberben kötünk véglegesen megállapodást. Én azt hiszem, hogy mindkét szerződés nagyon fontos, mind politikai, mind gazdasági szempontból. Ez egy kihívás, de miniszterasszony, a globális kereskedelmi rendszer hogyan szerveződik újra. Figyelembe véve az Egyesült Államoknak a az álláspont változtatását senki nem tudja, hogy hová haladnak a dolgok, hogyan néznek ki a multilaterális viszonyok. A soros elnökség számára ez egy kihívásokkal teli időszak, úgyhogy szívesen hallgatjuk a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek. Először találkozok önökkel ezekben a keretekben, és remélem, hogy még többször is fogok. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon Köszönöm ezt a lehetőséget. A triológus is nagyon fontos számomra a szabadkereskedelmi szerződések helyzete, és nyilvánvalóan ott is ismertetni fogom azt, hogy milyen irányt képviselünk el, képzelünk el a jövőre. Elnök úr, ön már említette, hogy az Amerikai Egyesült Államok büntetővámokat vezetett be, nyilvánvalóan ez egy kedvezőtlen hír. Az Unió nem támogatja ezt, soha nem is támogatta. És együtt mi egy nagyon erős piac vagyunk. Ha egy kicsit Ausztria helyzetébe beletekintést adhatok, egy kis gazdaság vagyunk. A bruttó nemzeti termék 10 eurójából 6 euró az exporthoz kötődik. Úgyhogy mi támogatjuk a, azokat az intézkedéseket, amelyek a vám tarifákat csökkentik, semmiképpen sem célunk ezek növelése. Mi, mint soros elnökség, a CITÁT ratifikáltuk 12. államként, előttünk Finország írta alá. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos az együttműködés. A CITA szintén egy nagyon fontos kereskedelmi megállapodás. És gondoskodnunk kell arról, hogy a, az valóban gyakorlatban is vissza, ö, végrehajtsák ezt. A mottunk, mint elnökség az, hogy Európa véd. A kereskedelem jólétet, gazdasági növekedést, munkahely teremtést jelent. Jelenleg nem mennek túl jól a dolgok. A mi dolgunk az, hogy képviseljük az európai állampolgárok érdekeit. És önöknek a legjobb keret lehetőségeket nyújtsuk. Nagyon örülök annak, hogy a kereskedelmi partnerségek alakulnak Japánnal, Szingapurral, Vietnámmal, Ausztráliával és Új-Zélanddal. Itt például nagyon támogatjuk a fejleményeket. A közvetlen külföldi befektetéseket illetően, a screeninget illetően Nagyon fontos, hogy az értekeket kiegyensúlyozzuk, és nagyon örülök annak, hogy összefoghatunk önökkel a következő hat hónapban, és megtehetjük a megfelelő lépéseket. Az innovatív, több oldalú elkötelezettségek, nyilvánvalóan ezek fontosak lesznek, át kell gondolnunk itt a politikánkat. A VTO a támogatása is nagyon fontos számunkra. Itt egy megújulási folyamatot támogatunk, és a többoldalúságnak a hívjai vagyunk. Fontos az információcsere. Én azt gondolom, hogy itt már előre halottunk, a VTO-val is tárgyunk a reformokat illetően. Cecilia Malmström is támogatja ezeket az erőfeszítéseket, hiszen nagyon fontos, hogy továbbfejlesztjük a rendszert ahhoz, hogy képesek legyünk arra, hogy a különböző témákat feldolgozhassuk. Különösen az USA-val és Kínával megoldjuk a felmerült kérdéseket. Nagyon fontos, hogy erősek legyünk, de közben előre is haladjunk. Én örülök annak, hogyha konstruktívan működhetünk együtt a következő időszakban. 22 évnyi tapasztalatom van cégek vezetését illetően az én célom az, hogy a lehető legtöbbet elérjük együtt, gyorsan, de minőségi munkát végezzünk, és én a tisztességes közvetítő szerepét, az honest broker szerepét szeretném vállalni. Elnök, köszönöm szépen! Megadom a frakcióknak a szót, három percet kap mindenki, és aztán ön is lehetőséget kap a válaszadás, és lesz még egy második kérdéskör. Gottliebe a néppárt részéről Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan eljött hozzánk. Persze, van néhány kérdés a kereskedelmi politikával kapcsolatban, amelyekre kitért részben, de ha megengedi, igazából nagyon általánosan közelítette meg ezeket, úgyhogy konkrétizálnám a kérdéseket. Van elképzelése azt illetően, hogy a VTO hogy lehet hatékonyabb? Sokat beszünk arról, hogy dolgozni kell ezen, de azt látjuk, hogy a kereskedelmi politikánkat a WTO köré építjük. Két oldalú, több oldalú egyezményekkel. Ennek ellenére, bár ezt támogatom, konkrétabbnak kellene lennünk. A második pont. Mi lesz az USA-val? Ön, a soros elnökség Mit gondol, mik lesznek a prioritások? A harmadik kérdés. Ön nem bajor, de attól még az osztrák-bajor kapcsolatok nagyon erősek, és minnyáján azt szeretnénk, hogyha ilyen kapcsolatok alakulnának ki, amelyek védik Európát. Egy olyan Európát szeretnénk, amely nem csak véd, hanem esetleg nem szívja föl az egész világot magába. Kereskedelmet fokozni szeretnénk, jobb feltételeket szeretnénk az állampolgároknak, és a dél-dél kereskedelem nagyon fontos. A szegényebb régiókat javítani akarnánk, egymást segíthetnék. Der Treibnutz unterstützen. Haben Sie da eine Idee, wie man das vielleicht auch... Van egy elképzelése, hogy ezt hogy lehet konkrétan megvalósítani, ezt a dél-dél kereskedelmi politikát? Amióta csak a kereskedelmi politikával foglalkozom, ez jó régen van, azóta szerepel az asztalon. de előre nem haladunk. Szeretném hallani az ön elképzelését. Köszönöm szépen. A szociálisták részéről Morell úr. Bien, monsieur le président. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen miniszterasszony a hozzászólását. Nagyon érdekesek voltak a szavai, de túlságosan általánosok. Úgy gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogyha a téma közepébe csapnánk, és pontosabb válaszokat kapnánk. Konfúzus a helyzet a világkereskedelemben, és hát az erő viszonyok is átalakulóban aggódnak az állampolgáraik, mégpedig azért elsősorban, mert hogy nagyon aggasztó a transatlanti kapcsolatrendszerünk, tehát az Egyesült Államokkal kialakított kapcsolatunk. Trump úr azzal kezdett tevékenységét, hogy megvalósította a protekcionista agendáját, megadóztatásra tart igény, Európa ez idáig szerény módon, visszafogott módon reagált. A kérdésem az, hogy az osztrák elnökség alatt mire készül az elnökség? Ugyanis ugye a vám tarifákat emelni kívánja az amerikai egy Egyesült Államok a gépjárművek tekintetében ez igazi gondot jelent számunkra, európaiak számára. Mit képzelnek el, milyen visszaütés, visszavágást képzelnek el, milyen eszközökkel, kellő forrásokkal -e. Tehát e tekintetben hol tart a gondolkodásuk? A második kérdés a következő. Mindenki dicséri a multilateralizmust, és mindenki sajnálja azt, hogy a WTO-nak nincsen nagyobb hatalma de teszem fel a kérdést konkrétan, mit javasolnak, hogy ez változzon? A WTO-t nem csak az Egyesült Államok kérdőjelezi meg, mármint a szerepét, hanem ugye kialakult egy vita már tavaly is a Kínával, kínai viszonyokkal kapcsolatosan. Kína egyáltalán nem tartja be a vétó szabályokat. Egyes dolgok persze javulnak, van a Made in China 20, 2025 névvel, amelyben nyilvánvalóvá válik, hogy a nemzeti piacon az állam masszívan beavatkozik, és masszívan támogatják a kínai vállalkozásokat, tehát a vitához szabályokat egyáltalán nem tartják be. Mit képzelnek el a tekintetben a bizottságban, illetve a tanácsban, hogy a tanácsnál, hogy Kínát és Egyesült Államokat is visszatérítik egy bölcs módozatra. Harmadik témakör és ez nagyon lényeges a külföldi közvetlen beruházásokkal kapcsolatosan. Ugye szó esett a kiegyensúlyozott megoldásról, az egyensúlybeli megoldásról. Mit jelent ez? Engem mindig vissza tart az olyan szó, mint az kiegyensúlyozott melléknév. Ez ugye mm, se nem hal, se nem hús. Szóval e tekintetben mit képzelnek el? És végezetül Vietnám, Új-Zéland, tekintetében, Szingapur esetében mit képzelnek el? A kereskedelmi megállapodás aggasztó is lehet. Új-Zéland és Ausztráliával kapcsolatosan, Ausztráliával kapcsolatosan a fenntartható fejlődést dicsérik, olyan országokkal kapcsolatosan, amelyek tízezer kilométerre vannak innét, és akkor, amikor mondjuk Európában tej túltermelés van, akkor onnét fognak majd tejet importálni? Ez az igazi nemzetközi kiegyensúlyozott kereskedelem? Tehát ezek a konkrét kérdéseim azért, hogy előrébb tudjunk jutni az eszmecserében. Köszönöm szépen! a liberáltok, már itt adom meg a szót. Thank you very much, Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet, miniszterasszony. Üdvözlöm Önt a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban. Helyesen jelezte meg a bevezetőjében, hogy milyen sok téma áll előttünk, és milyen sok minden forog kockán. Most eh, valós eh, lehetőséget kap az önök elnöksége, hogy eh, lényegesebb vitákat folytassunk arról, hogy a szabályokon alapuló kereskedelem, a multilaterális kereskedelmi szabályok mit is jelentenek. A, tudjuk nagyon jól, hogy a technikai megbeszélések, indoklások, hogy miért fontos a kereskedelem, most ezen túl kell már lépnünk. Remélem, hogy a kereskedelmi szabályokkal megfelelően fognak foglalkozni, és hogyan lehet előnyösen alakítani mindezt, kulcsfontosságú prioritást adva ennek a témának. Egy konkrét témát szeretnék említeni, az elnök úr is említette már ezt. A kettős használatú termékek eszkortja. A parlamentben végtelen időt szántunk erre a kérdésre, és úgy gondolom, hogy egy erős és széles támogatást kapó pozíciót alakítottunk ki. Új ellenőrzéseket vezetünk be a felügyeleti technológiák tekintetében, a kiberbiztonságra lesz ennek hatása, de az emberi jogokra is a világon mindenhol az jogok kérdését is meg kell vizsgálni, mielőtt az exportok engedélyt kapnak. Sajnálatos módon a bolgár elnökség alatt nem történt előrelépés ebben a témában. Úgyhogy tényleg azt várjuk önöktől, hogy alakítsák ki a pozíciót, hogy megkezdődhessen a trialógus. Ha ez nem történik meg, akkor elvesztünk egy lehetőséget. Itt a parlamentben mi azt reméljük, hogy előrelépés történhet ebben a témában, és a lehető legszélesebb körű támogatást tudunk kapni, illetve a lehető legnagyobb előrelépést tudjuk elérni. Sok szerencsét, és várom az együttműködést az elnökségük alatt. Köszönöm szépen. Zsadó képviselő nincs itt, Gue, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, miniszterasszony, a bevezetőjét. Valószínűleg nagyon sok horizontális jogalkotási javaslat van az asztalukon. A tanácssal és a parlamenttel együtt fognak működni. Csatlakoznék a kollégáimhoz, a multilatáris egyezményeket támogatnunk kell. Különösen az osztrák soros elnökségnek, figyelembe véve a belső osztrák vitákat, hogy szolidárisan kezeljék más régiók és országok állampolgárait. Ennek keretében Előre kell lépnünk. Amikor a WTO-ról beszélünk, akkor ott az igazságos kereskedelem nagyon fontos, a fair trade. A következő fél évben ez prioritásuk-e? Együttműködés az USA-val, Kínával. Kínának vannak javaslatai ez ügyben. Ön az USA-val kialakított kétoldalú kapcsolatokról említett, hogy vannak problémák, pontosan ezért a WTO-ban folytatni kell a munkát. El kell érnünk, hogy az európai személygépkocsi gyártókat képviseljük, hiszen a Kínából érkező verseny, illetve az USA-ban kialakult helyzet azt eredményezte, hogy a kereskedemi háború kiteljesedett ezen a téren. A Mercosur megállapodás Ön egyetérte az ENSZ akotalmaival, hogy a az, hogy a brazil parlament megszavazta a növényvédő és rovarírtószerek használatát, ez fenyegetés szerintünk. Aztán a többéves pénzügyi keret, a saját erőforrások kérdése. Már most úgy kell fókuszálniuk a munkát, hogy a lehető leghamarabb megoldást találjunk erre a kérdésre. Több oldalú befektetésekkel kapcsolatos viták. Ezekkel kapcsolatban az osztrák elnökség kíván-e előrelépni? Köszönöm. Dartmouth úr. Um, I just thought I just... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék két témára koncentrálni. Egyesült Királyság és gépjármű a vámok. Az szerepel itt az EU statisztika alapján. Az egy, Egyesült Államok deficitben áll 147 milliárd dollár értékben ezen a területében. Én nem hiszek a megkártizmusban, amit Colbert jelentős francia pénzügyminiszter talált ki tulajdonképpen, de úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok hisz ebben, és nem hiszem, hogy tudják, hogy tényleg colbert származik ez az elképzelés. Minden esetre a kereskedelem mi feleslegben talán úgy tűnik, hogy hisznek, vagy a pluszban hisznek. az Egyesült Államoknak jelentős a kereskedelmi deficitje az EU tagállamokkal. A gépjárművek témájában a kollégák említették már ezt a kérdést. Meg kell jegyezni egy tényt, hogy az Egyesült Államok vámja 2,5%, az EU 10%-os vámot alkalmaz hogyha azt akarjuk mondani, hogy őrült módon viselkedik protekcionista az Egyesült Államok, ezzel persze egyetértek, akkor azt kéne megnézni, hogyha valami történik, akkor legalábbis csökkenteni kéne az EU képjármű import vámját. És az osztrák elnökség számára a kérdésem, hogy ez prioritást fog-e élvezni ez a kérdés. De hát a deficit az az termékek területén érvényes, a szolgáltatásoknál nem. Mikrofon nélkül hangzik el a válasz. Az első körben utolsóként, de nem utolsó sorban Zsámi asszony kapja meg a szót. Nem? Euh, Nincs igazán kérdésem ezzel kapcsolatosan viszont utalnék arra, hogy nagyon sok témával foglalkoztak a kollégák, a mezőgazdasággal, a tejtermékekkel, a termék megállapotásokkal. Új-Zéland, Ausztrália fejleményei ugye csak aggasztóak lehetnek a számunkra. Az osztrák elnökség alatt pedig az Egyesült Államokkal való kapcsolatok is ugye kérdőjelesek. Igazándiból persze az a kérdés, hogy Ausztria hogyan fog fellépni. Ugye Ausztria, mint kelet és nyugat között egy ilyen forgó központ, és a kapcsolatok Kínával sem alakulnak a legjobb irányba. Kérdezem, hogy ön milyen módon kezelíti meg ezeket a kérdéseket? Merci. Uh, for the Greens. Uh, Köszönöm a zöldek nevében, Bochner képviselő. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Önnek is köszönöm, miniszter asszony, hogy vitát folytat velünk. Három kérdésem lenne. Az első, ahhoz csatlakozik, amit Helmut Scholz már említett, az igazságos kereskedelem. Ön tudja, hogy pontosan a kereskedelem nehézsége nagyon sok válságot idéz elő. Ez lenne az első lépés a válság megoldásában is. Jelenleg Marokkóval kötött megállapodásunkat módosítanunk kellett a Nyugat-Szaharában kialakult viszonyok miatt. A második kérdésem aktívabb politikát fognak-e folytatni Kínát és Oroszországot illetően. Ezek kicsit ilyen mostoha gyerekek nálunk, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy továbbra is így kezeljük őket. A harmadik kérdés, elnök úr is említette már. Számomra elfogadhatatlan, hogy a tanács dupla annyi ideig foglalkozott, és még mindig nem hozott ö, döntést a parlamenttel ellentétben a TLU-kat illetően. Én kaptam a brüsszeli képviseletüktől egy levelet, ami azt mondja, hogy nem tehetnek túl sok mindent. Ezt nem tudjuk elfogadni, hiszen itt emberéletekről van szó. Ön azt mondta, hogy az elnökségnek az a mottója, hogy védjenek. Európa, mint védő. Európának nem csak azokat kell védeni, akik itt ülnek, hanem mindenkit. Ha tovább így folytatjuk, akkor a rendeleteket nem sikerül majd elfogadtatni. Kérem, gondoskodjon arról, hogy időben megkapjuk az anyagokat. Elnök, köszönöm szépen. Miniszter asszony 10 percet kap dränge mich sehr an. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Inputs und Ihre Fragen. Ich gehe zuerst auf das große Thema US. Nagyon szépen köszönöm, megpróbálom betartani ezt az időkeretet, és mindenek előtt a WTO-ról és az Egyesült Államok kapcsolatáról beszélek, de természetesen a kettős használatú termékekről is beszélek majd, nem felejtkezem meg ezekről. A WTO mindenképpen a támogatásunkat igényli és méltó rá. A dolgok persze változnak, új intézkedések születnek, olyanok, amelyek javítják a kapcsolatainkat a kereskedelem területén. Voltak olyan partnereink, akik a régebbi időkben barátaink voltak, most nem igazán azok. A tanács nagyon aggódik az Egyesült Államok felépése kapcsán azon fáradozunk, hogy hatása legyünk a kapcsolatok alakulására, de ugyanakkor realisták vagyunk. A döntés hozatali folyamatok az Egyesült Államok részéről, illetve a kommunikáció ezen döntésekről nagyon sajátos, ezekre próbálunk tehát hatni. Ami pedig a vám tarifákat illeti. Nem első ízben ö, kerültünk ilyen helyzetbe, ö, Bush, illetve Obama ö, idején is voltak hasonló törekvések. Obama idejében például a gumi abroncsok voltak napi renden. Itt tehát a kérdés az, hogy milyen fellépése van az Egyesült Államoknak, és nagyon szorosan nyomon kell követnünk a tárgyalások alakulását, és folyamatosan fel kell tegyük azt a kérdést, hogy mi lehet a legfontosabb szerepkörünk. A változásokhoz folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Nagyon lényeges az, hogy milyen tárgyalási megbízással rendelkezünk. Tudjuk azt, hogy egyhangúságra van szükség, és lehet hogy egy fajta központot kell, hogy kialakítsunk itt, azért, hogy előre tudjunk lépni. De biztos az, hogy a VTO-nak a sarkára kell állnia. Ami pedig a szellemi tulajdon jog, illetve az iparjogokra vonatkozó kérdést illeti, azt hiszem, hogy differenciálnunk kell. nem lehet azt hiszem egy, egy kalap alá vonni az összes fejlődő országot. Nagyon lényeges az, hogy mérlegeljünk a konfliktusok tekintetében, és hogy az átláthatóság és a nyomon követhetőség, az ellenőrzés is egyértelmű támogatásban részesüljön mindkét fél részéről, tehát a WTO és az EU részéről és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak feladata az, hogy mint egy úttörőként haladjon, és szavatolnunk kell azt, hogy a WTO gyorsan lépjen föl és biztonságosan. Ami az Európai Unió fellépését illeti az acél és az alumínium termékek megvámolása tekintetében azt hiszem, hogy a dolgok rendkívül világosak. Gyakorlatilag itt visszajutunk a középkorhoz. Egyfajta bumerang effektus alakulhat ki. Tehát jó, az adott esetben kivethetők ilyen vámok, de vissza fog a dolog köszönni, vissza fog vágni, mint a bumerang effektus keretében a bumeráng és ennek meg lesz a hatása, a foglalkoztatása az Egyesült Államokban. Tehát azt hiszem, hogy nagyon lényeges az, hogy egységesen lépjünk fel, az Európai Uniónak egységesnek kell lennie, és lehet, hogy egy másik csomaggal kell előállnunk, például a gépjárművek tekintetében, ellenpontként. És ugyanezt tudom elmondani a mezőgazdasággal kapcsolatosan is. Itt is egy csomagra van szükség, de e tekintetben bízhatnak Ausztriában, mindenképpen hidakat szeretnénk kialakítani, hidakat Európa és az Egyesült Államok között, és mindenképpen tárgyalni szeretnénk. Közvetítőként tárgyalni szeretnénk, persze kérdés, hogy hogyan reagál például az e- a német gépjármű ipar a saját, vám, a saját áraival. Ugye ez is egy olyan szereplő, ez is egy olyan szempont, amelyet szintén figyelembe kell vennünk. Sok szereplős a téma. Mi pedig Ugyanakkor nem léphetünk a VTO helyébe, de ugyanakkor rendkívül világos jelzéseket adhatunk azért, hogy a felmerülő kérdések megoldásra találjanak. Mindenképpen maximális bedobással fogunk dolgozni ezen a témán is. Most átérnek egy másik kérdéskörre. A fejlődés és a mármint a fejlődés, és ebben ugye a fenntartató fejlődés és a kereskedelem kapcsolatára. A fejle- fenntartató fejlődés nagyon fontos tényezője a kereskedelem politikának. A árucsereforgalom fenntartható kell, hogy legyen. Ezt támogatja az osztrák elnökség. és tulajdonképpen a kialakuló feszültségek, kialakult feszültségek, mint egy eszközök ahhoz, hogy bizonyos célok teljesüljenek. Számomra pedig ugye az a rendkívül fontos, hogy exportáljunk, hogy minőségi kritériumok érvényesüljenek, például a élelmiszeripari termékek területén, és biztosítsuk azt, hogy az exportált termékeink a minőségi normáknak, elvárásoknak tegyenek eleget. Aztán most átérnek a screeningre. Ez egy olyan kémakör, amelyet nagyon támogatni tudok a szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében. Az egyensúlyra is visszatérek, a kiegyensúlyozottságra. Vigyázat, ne értsék ezt félre, nem itt egy téveszpéről van szó, hanem azt kell látni, hogy nagyon különböző álláspontok alakultak ki a különböző témákban, és és mindaz, amit fel is vetettek nekünk, az számos, de számos eszmecserének, áldalásnak az eredménye. Nagyon fontos az, hogy a dolgokat felügyelet alatt tartsuk. Nyomon kövessük, felügyeljük a folyamatokat, és átlássuk, hogy milyen fejlődési sémák alakulnak ki, ezekkel kapcsolatosan eszmecserét folytassunk. Én 22 éven keresztül a távközlésben dolgoztam. Tudom, hogy nagyon fontos beruházások történtek ezen a területen is, de hát ezt elmondhatnám a textiliparral kapcsolatosan is. Ezekkel a fejleményekkel párhuzamosan ugyanakkor azt szeretnénk, hogy az Európai Unió nyitott legyen, és meglegyen a kellő potenciálja a kereskedelem folytatására. Tehát ennek a keretében kell, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, úgy gondolom, hogy még akkor is, hogy a különböző álláspontok léteznek, mindenkit hallgassunk meg. És nagyon lényeges az, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében előre vigyük a dolgokat. Szó sincs arról, hogy a szubszidiaritás ellenében lépnénk fel. Nem, a döntéshozók, azok maguk a vállalkozások, vagy az államok, de az átláthatóságnak a keretében és olyan feltételrendszer közepette, amelyek mindezt biztosítjuk biztosítják. Most pedig átérnék a két felhasználású, kettős felhasználású termékekre. Hallottuk a kritikájukat, természetesen ugye felmerült az, hogy miért nem reagáltunk mindenre ez idáig. Július 9-én, tehát 7. hónap 9-én, néhány nappal azután, hogy az ország elnökség felvette a az elnökségi funkciót egyből reagáltunk, egyből elkezdtük a vitát, úgy, ahogy azt kell ilyen esetben, az előkészítő munka elvégeztetett, és biztosítani fogjuk azt, hogy az ellenőrzés és a felügyelet hatékonyan működjön az Európai Unióban. Ehhez meghoztuk a kellő intézkedéseket. Persze mindig kettő aspektusa van a dolgoknak. Nem szabad, hogy megfedelkezzünk arról, hogy az Unió továbbra is versenyképes kell, hogy maradjon. Példa. Ha az embernek mondjuk van, illetve az, ugye az országunknak, vagy az uniónak van például tűzoltó járműve, és ezt exportálja, akkor nyilvánvaló az, hogy minden egyes tagállam saját országa keretein belül védelmezi a tevékenységét. Tehát e tekintetben például nem lehet egy általános megoldást találni, hanem egyedi eseteket kell vizsgálnunk, és e tekintetben ugyanakkor van együttműködés, nagyon régóta, nagyon jelentős együttműködés, de ez egy nagyon összetett témakör, tehát egyáltalán nagolnunk arra az, hogy egy csapásra meg lehet oldani ezen kérdéseket. a parlamentet, az Európai Parlamentet messze menően be fogjuk vonni e témában a kettős felhasználású javak, áruk esetében, és mindenképpen elindultunk ezen a területen, július 9-én már volt egyeztetés, mint mondottam. Átélek a Mercosur kérdéseire. Nagyon lényeges az, hogy minőségi kapcsolataink legyenek. Olyan eszközök vannak a kezünkben, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az árucsereforgalom keretében egyéb államokkal együttműködjünk, olyanokkal, amelyek további fejlődési potenciálokkal bírnak. A Mercosurban, illetve a Mercosuros kapcsolatrendszerben vannak még nyitott kérdések természetesen. Áttérek a mezőgazdasági témakörre, sok téma van előttünk, a transzparencia, tehát az átláthatóság, a nyitottság. Nagyon lényeges az, hogy méltányos, kiegyensúlyozott helyzetek alakuljanak ki, és úgy gondoljuk, hogy a minőség előbbre való, mint a gyorsaság. teljesen tudatában vagyunk annak, hogy óvatosan, elővigyázatosan kell, hogy felépjünk az együttműködésnek a keretében, de mindenképpen hatalmas lehetőség áll előttünk az Európai Unióban, az állásteremtés tekintetében. Úgy gondolom, hogy igazi gazdasági növekedési tényező lehet az, hogyha ezt kellően kezeljük. Köszönöm szépen, miniszter asszony! ha tárgyalások lassúsága, a kereskedelmi megállapodások minőségét garantálja, hát akkor a Mercosur megállapodás lesz a világon a legjobb, ebben legalább biztosak lehetünk. További kollégák szeretnének hozzászólni, két percet adnék mindenkinek, Dante képviselő. Még annál is rövidebb leszek, elnök úr. A kérdésem a Mercosurral kapcsolatos lett volna. A miniszter asszony erre már választ is adott. Jó munkát kívánok a miniszter asszonynak. Fontos ez a fél év, még a mandátum lejárata előtt. Remélem, hogy az osztrák elnökség sok témát le tud zárni, nem csak nemzetközi témában, hanem összes egyéb dossziék tekintetében is, amelyekről most tárgyalunk. A Mercosuron túl lenne egy másik kérdésem is Oroszországgal kapcsolatos. A szankciókat megújította a tanács újabb hat hónapra. Hat hónap múlva a fél év lejárt, akkor az osztrák elnökség mit fog javasolni? Az osztrák kormány milyen állásfoglalás fog képviselni Oroszországgal, orosz kereskedelemmel kapcsolatban? Köszönöm. Netja Jörs. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök asszony, köszönöm, hogy eljött ide, és köszönjük, hogy a CETA-t eh, ratifikálták. Németországnak még nem sikerült, de dolgozunk rajta. Két konkrét kérdésem lenne a hihetőséget illetően. Szeretnék rákérdezni, hogy ön, a kormánya mit tesznek a soros elnökség alatt azt illetően, hogy az európai belső piacot védjék, és a szabad mozgás érdekében, a Schengeni térség szabadságáért. Ez az egyik kérdésem. A másik, a menekült válság okait illetően Afrikában hogyan kezelik ezt? Kína nagyon aktív ezen a területen, nagyon sok lehetőséget kínálnak. Tudjuk, hogy nem feltétlenül humanitárius indítatásokból, hanem inkább gazdasági okoktól vezéreltetve, de az Európai Uniónak mi a stratégiája Afrikában? Várhatunk-e új lépéseket ettől a soros elnökségtől, hogy a menekült áradatok okait kezeljék? hogy lehetőségünk legyen egy perspektíva kialakítására. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ima Rodriguez Belera képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönet, miniszterasszony, üdvözlöm Önt ebben a szakbizottságban először is. A kérdésem a kereskedelmi politikának az emberi jogi védelem területén milyen szerepet szánnak. A fenntartható fejlődésről beszélt. Hogyan gondolja, hogy garantálni lehet a fenntartható fejlődés fejezetben szereplő feltételek teljesülését? Második kérdésem az általános preferenciális rendszer hogyan értékeli, és az afrikai országokkal folytatott egyeztetések során ennek milyen szerepe van. Aztán még mindig a kereskedelem és az emberi jogok tekintetében a Binding Treaty-ről mi a véleménye, az ENSZ pozíciója a tekintetben, hogy kötelező rendszert kell felállítani a multinacionális vállalkozások és általában a vállalkozások számára az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan bilaterális megállapodásokkal kapcsolatban azt lenne a kérdésem, hogyan értékeli a Marokkóval kötött megállapodás megújítását, milyen az ütemtervük, hogyan gondolják megtalálni a megoldást a halászati, mezőgazdasági és kereskedelmi témákban a marokkói megállapodás területén. Dante úrhoz csatlakozva kérdezném, hogy mi a pozíciójuk az orosz szankciókkal kapcsolatban. És végül VTO. A a során egy sor célt sorolt fel, amelyeket el kívánnak érni. Régóta beszélünk ezekről a célokról, de a lényeg az, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni. Hogyan tudjuk elérni, hogy a WTO valóban azt a szerepet játsza, amit mindannyian szeretnék. Köszönöm, Alexander Gablik. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönet miniszterasszony, hogy eljött a szakbizottságunk ülésére. Annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió és Egyesült Államok kapcsolatára vonatkozó kérdése már reagált. Szeretném hangsúlyozni a parlament szerepét, illetve azt, hogy tájékoztatást kell, hogy kapjunk arról, hogy az Európai Unió hogyan fog reagálni az WTO lehetséges reformjára. Ön a digitális témák felelős minisztere is. Hogyan kívánja azt biztosítani, hogy az európai kereskedelmi politika, kereskedelmi megállapodások jobban megfeleljenek a digitális kornak? Például az adatfolyamok hogyan lesznek részesei az új kereskedelmi megállapodásoknak, milyen digitális kereskedelemre vonatkozó mellékleteket fognak készíteni a megállapodásokhoz, ahol ez lehetséges természetesen. Köszönöm, Prusztor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy eljött a körünkbe, és nagyon örülök, hogy a beruházásokkal kapcsolatosan az eltő pszichológuson három oldal megbeszélésen részt vehetek. Valóban az önök elnöksége nagyon fontos, mert hogy ez az utolsó elnökségi ciklus az európai választások előtt. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy alaptémákban, több alaptémában előre tudjunk jutni szó esett egyensúlyokról, kiegyensúlyozottságokról. De azt mondanám, hogy az Európai, az Európai Uniónak a szerepe az, amely meghatározza az ön fellépését. Ugye volt egy csomó naivitás, például a tekintetben, hogy a védelmi eszközöknek a felülvizsgálata hogyan történjen, Kínának az elismerése, mint piacgazdaságnak az elismerésében. Szóval úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy határozottabb legyen a fellépése a tanácsnak. Mi az érzése, véleménye pontosabban erről? önnek, ami pedig a szabad kereskedelmi kapcsolatokat illeti. Ezt a szó használatot nagyon sokan rossz néven veszik a népek, vagy egyes népek. Én inkább az igazságos árucsere forgalomról beszélnék. Úgy gondolom, hogy ez lenne egy jobb megoldás, tehát igazságos árucsere kapcsolatok, vagy kereskedelmi kapcsolatok, és hát ugye, mint hogy Európa készül az új pénzügyi többéves terve. Nagyon lényeges az, hogy kiemeljük, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásoknak az aláírása megtörténjen, ez nagyon fontos dolog, de még fontosabb szinte az, hogy ezeket be is tartásuk. Mindezt úgy, hogy kellő források, költségvetési források álljanak lehet rendelkezésre, azért, hogy ellenőrizni lehessen a megállapodásoknak a végrehajtását. Szingapúr, Japán, Vietnám, illetve egyéb országokról esett szó. Nagyon lényeges az, hogy kellő eszközzel rendelkezzünk azért ahhoz, hogy a kapcsolatainkat, a megállapodásokat be tudjuk tartani és tartatni. Ennek lesznek aztán kedvezményezeté a vállalkozásunk. Továbbá a szolidaritás az államok között. Ha az unió hangját akarja hallatni, akkor nagyon lényeges az, hogy szolidárisak legyenek az EU-s tagállamok, mert a szankciók csak ekkor lesznek működőképesek, és csak ekkor lesznek a 27-ek képesek arra, hogy érvényesítsék véleményüket. Heinz. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm, miniszterasszony. Elnézést, hogy késtem, de a közlekedési szakbizottságban voltam, és ott az ön kollégája ismertette a Soros Elnökség programját, úgyhogy ezért késtem. Remélem nem is értem magam, amikor fölteszem a kérdéseimet. A kereskedelem segíthet a jólét fokozásában, de igazságosnak kell, hogy legyen. Hogyan tehetjük lehetővé a kereskedelmet mindenki számára? A munkavállalókat és a környezetet védenünk kell liberalizálnunk kell az vámokat és a piaci hozzáférést is. A kérdésem a következő. A tanácsban erősebben képviselik-e a fenntarthatóságot, illetve a kereskedelmi jogsértéseket illetően. Franciaország nagyon elkötelezett ezen a területen. Ezen kívül A fenntarthatósági fejezet az miért szorul mindig háttérbe a tárgyalásokon? A jeftát illetően. Szerintem a jefta az egy CETA plusz. Önök mit fognak tenni annak érdekében, hogy Japánban és Szingapurban aláírásra kerüljön a megállapodás? Önök a tanácsban milyen álláspontot ki fognak képviselni, a Japán és Szingapur aláírják a megállapodást. Aztán a CETA-t illetően. Bejelentették, hogy népszavazást szeretnének ez ügyben. Ön mit gondol? El tudja képzelni, hogy a jövőben kereskedem megállapodásokról népszavazást írjanak ki? Ha nem, miért nem? Aztán a szingapúri szabadkereskedelmi megállapodásról a bíróság döntését illetően. Ez egy pozitív döntés, azt állapították meg, hogy a nemzeti parlamenteknek a külön beegyezése, beleegyezés nem szükséges. Ön mit gondol erről? Elnök, köszönöm. Franka úr. Eh, köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak én is, illetve sok sikeret kívánok a következő fél éves munkához. Az idő korlátokra szeretnék rákérdezni, hiszen van egy protekcionista európai és egy védő európai elképzelés, de már nagyon régóta folynak ezek a viták. Csatlakoznék egy kicsit ahhoz, amit az előttem szóló kolléga is mondott. Van egy bizonyos rész, ami a tanácsnak felel meg, egy másik rész a bizottságnak, ugye a szövegek lezárása, a jogi, nyelvész, jogászok munkája, stb. A Japánnal, Mexikóval, Szingapúrral sikerült megkötni a megállapodást. Önök föl fogják gyorsítani az időt azért, hogy a parlament még a mandátum lejárata előtt elérje a ratifikációt, legalábbis a közösségi oldalról? A beszámolójában említette az Európai Unió Mercosur megállapodást is, az elnök úr is reagált erre, évek óta folyik a tárgyalás. Két következtetés lehet levonni a legutolsó tanácsülésről. A bizottságnak le kellene zárnia a folyó tárgyalásokat, mindannyian egy kiegyensúlyozott, ambiciózus megállapodást szeretnénk. Politikai és együttműködési rész már lezárt. Ezért elnök asszony mondja a felszólaló, reméljük, hogy a bizottság ellátja a feladatát, és a 28-ak nevében le tudja zárni ezeket a tárgyalásokat. Az Európai Unió számára most ez nehéz időszak, nehéz helyzet, de ugyanígy a Mercosur számára is. Ugye Brazília, Argentina a következő tárgyalási partnerek, és ahogy ön is nagyon jól mondta, a vállalkozásaink, az állampolgáraink számára és a munkahelyteremtés szempontjából is ezek fontos megállapodások. Köszönöm. Miniszter asszony, én három dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon sokat beszéltünk a szerződésekről. Kolumbia, Peru, Közép-Amerika Ausztria még nem ratifikált ezeket az egyezményeket, mit tesznek ez ügyben? Második kérdés. A tanácsa két éve vitatkozunk arról, hogy hogyan lehet hozzáférni információkhoz, dokumentum cserét hogy lehet elérni a nemzetközi szerződéseket illetően. A bolgár soros elnökséggel akartunk egyezményt kötni ez ügyben, de a tanács meghiúsította ezt. Mi most nagyon számítunk az osztrák elnökségre. Nagyon sajnálatosnak tartodnám azt, hogy úgy kellene zárnunk a mandátumunkat, hogy perbe keveredünk a bíróság előtt a tanácssal. A harmadik pont, ön mit gondol, mitől lehet sikeres egy ö, ö, soros elnökség? A m, mm, lezárt szerződések, a megállapodások, vagy, vagy hová tennék a mércét? Köszönöm szépen. noch ganz kurz. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az, hogy Európa véd, ennek három része van. A többi kolléga is mondta, a digitalizáció területén azt jelenti a védelem, hogy a jólétet, a munkahelyeket védjük. És az is nagyon fontos számunkra, a Nyugat-Balkán védelme. Erről nem is esett még szó most. Bécsben volt egy konferencia, ott azon a konferencián is a digitalizáció állt a központban. Az én üzenetem a nyugat-balkáni államok felé az, hogy a belső piacot kell erősíteni, egymással kell kereskednünk, a beruházásokat fokoznunk kell az Unióban, azért, hogy profitot generáljunk a belső piacon. Oroszország. Mi úgy gondoljuk, hogy a szankciók azok nem célra vezetőek. Számunkra a párbeszéd nagyon fontos. Támogatjuk az EU konszenzust, szerint. Előre kell lépnünk ezen a területen, és lépésről lépésre kell haladnunk. De a másik oldalnak is lépnie kell. Afrika nagyon fontos téma. A menekült válság okainak kezelése azokban az országokban, ahonnan érkeznek az áramlatok. A kereskedelem nagyon fontos eszköz ilyen esetekben, de ugyanakkor nem szabad túl terhelnünk ezeket. A Mercosur tárgyalásokra többször utaltam, ugyan ez volt a helyzet Kanadával is. Nagyon nagy kihívások álltak előttünk, hogy megvalósítsuk ezeket a szerződéseket. Az USA-val kapcsolatban nem sok minden változott, minősített új partnerségre van szükség. A szankciók véleményem szerint soha sem lehetnek megoldások. Azt illetően, hogy a digitalizációt hogyan tudjuk hasznosabban kihasználni, ezt az üzenetet feljegyeztem, az újraiparosítás Európának, az iparosítás a digitalizáció segítségével, a robotika segítségével, a mesterséges intelligencia segítségével. Ez prioritás számunkra. Ez áll a napi rendünk első helyen. Önök Kérdeztek arról, hogy mi a kapcsolata a kereskedelemnek a munkavállalók jogaival és a környezetvédelemmel. Én azt hiszem, hogy a láthatóság, az átláthatóság itt nagyon fontos. Nem szabad elizolálnunk a szerződéseket. Szingapúr, Japán és Vietnám támogatni fogjuk a megállapodásokat. A beruházások védelmét külön kezeljük, és támogatjuk, illetve nyomon követjük a fejleményeket. A jogalkotás területén a nemzetközi egyezmények. Május 30-án volt egy politikai ülés arról, hogy mik lesznek a következő lépések ezen a területen. Nagyon örülünk annak, hogy intézmények közötti párbeszédet folytathatunk, de itt egy kiegyensúlyozott csomagra van szükségünk, ez nagyon fontos. Mi értjük azt, hogy az átláthatóság az kulcs kérdés, de látjuk, hogy nagyon kritikusak az álláspontok ezügyben, és szeretnénk meghallgatni a többi félvéleményét is, és közelíteni a lépéseket. A fejlődő országok kérdése volt az utolsó téma. A GPS rendszer, a preferenciális rendszer, az azt segíteni elé, hogy az EU-s piacokhoz hozzáférhessenek harmadik országok. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a témával, és támogatja ezt a megközelítést. Kolumbia témája. Nagyon tudatában vagyunk annak, hogy Kolumbia mennyire fontos, foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és megnézzük, hogy hogyan haladhatunk előre. Sajnálatos lenne a bíróság elé vinni a tanácssal való ügyeket, ez nem szolgálja az EU értekét, úgyhogy mindent megteszünk, hogy elsimítsuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Hogy kérdezek már még, mert nem válaszolt arra, hogy a bírósági ítéletet illetően, illetve a népszavazást illetően mit gondol? A népszavazás. A népszavazást Hát a múltat nem tudom megváltoztatni, megítélni, nem is politizáltam még ebben az időszakban. Kanadát illetően ez egy nagyon magas minőségű egyezmény. Ausztriában munkálkodunk ezen a téren, de ami a bíróság elé menetelt illeti. Számíthatnak a támogatásunkra, és a beruházási ügyekben folytatott bírósági vitát illetően nagy a lehetőség itt, hogy a VTO-val együttműködve öt év független munkáját támogassuk Kanadával kapcsolatban, harmadik országokkal kapcsolatban, és minőségi munkát végezhessünk. Nagyon fontos ezekkel a témákkal foglalkozni. Ezek a bíróságok nem adhok bíróságok, hanem öt évre állnak fel, sokkal hatékonyabb munkát tudnak végezni így ezen a területen. A jogi ítéleteket illetően Természetesen bízunk ezekben, és hogyha az Európai Bíróságnak egy döntése születik, az minden országra kötelező érvényű. Mi a 12. olyan ország voltunk, amely ratifikálta az ezzel kapcsolatos döntést. Ez egy egyértelmű jel volt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még egy visszakérdezés. Én kérdeztem, hogy azt mennyire támogatják, hogy a Schengen élvezetben mozgásszabadság legyen, és az áruk is szabadon mozogjanak. Igen, köszönöm, hogy emlékeztetett erre a kérdésre. Persze, a személyek és az áruk mozgásszabadsága nagyon fontos számunkra, egy nagyon fontos elv, Egy olyan Európa, amely véd, annak pontosan azért a feladata a külső határok védelme, hogy a belső részen jól folyanak a dolgok. Én Kitzbühelből jövök, itt például, hogyha a határok újra élnének, akkor egy órával hosszabb időre lenne szükségem a határátlépéshez. Úgyhogy mi számítunk a tanácsra abban, hogy a külső határokat védik. A külső határokat védeni kell. Ez a célunk. Pontosan annak érdekében, hogy a belső területeken élvezhessük a szabadságjogokat. Elnök, köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon sok sikert kívánok önöknek és mindenféle jót a közös munkára, és remélem, hogy nagyon sok mindent sikerül a gyakorlatban is megvalósítani. Köszönöm. Okay, now we switch to... Akkor következik a 13-as napi rendi pont. Védzáradékok. Ez egy új téma. Általában minden egyes megállapodásnál van egy éves védzáradék szabály. A bizottság most egy horizontális védzáradék rendelet javaslat talált elő. meg kell, hogy vizsgáljuk ezt a kérdést. Meg kell, hogy nézzük, hogy az érdekeink szerepelnek-e a horizontális rendelet javaslatban. Fjellner úr az előadó, a repülője késik, nincs itt, Szalafanka úr helyettesíti, tessék. Köszönöm, elnök úr. Fjellner úr nem tudott eljönni az ülésre, és azt kérte, hogy néhány megjegyzést olvasak föl részéről a bizottság javaslatával kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a bilaterális megállapodásokban a védzáradékok egy eszközt jelentenek a liberalizáció érdekében, és ez egy szerep, egy vész szerep szerepét játsza el, hogyha problémák merülnek föl. A bizottság javaslatát üdvözli horizontális védzáradék szabályzat tekintetében. Úgy gondolja, hogy a szabályok nagy része már szerepel a bilaterális megállapodásokban, a WTO keretében is. Én is úgy gondolom, hogy igaza van, tehát a mozgástér a jogalkotó számára nem túl jelentős, sőt inkább korlátozottnak nevezhető. Úgy gondolja, hogy amikor lehetséges és kívánatos, az általános szabályokat mutatis mutandis a bilaterális megállapodásokra is alkalmazni kell. Fjellner úr véleménye szerint a bizottsági javaslat gyakorlatilag az átütetése a már meglévő bilaterális megállapodásokban szereplő hasonló záradéknak, Kolumbia, Moldova, Ecuador, Peru példaként említendő. Ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy támogatja az új horizontális rendelet elkészítését, fenntartva a meglévő megállapodások hatáját. Továbbá úgy gondolja, hogy a rendelet nem szüntetheti meg azt a lehetőségét, hogy a meglévő bilaterális megállapodások védzáradékai érvényben maradhassanak. Japán, Szingapur, Vietnám esetében említi ezt különösen. Az új rendelet le kell, hogy fedjen néhány új mechanizmust is. A banán témájában, aztán a duty drawback megállapodás Korea esetében. Fjellner úr azt mondja, hogy reméli, hogy a Mercosur megállapodás le fog zárulni, és ha lehetséges, egy stabilizációs mechanizmus kéne a sérülékeny, érzékeny termékek esetében kialakítani. A mechani- horizontális mechanizmusokat kísérő részlet szabályokat még nem dolgozta ki megfelelően a bizottság. A kereskedelmi védelmi eszközök fejleményei alapján módosító indítványokat fog benyújtani a bizottság javaslatához. Fjellner úr véleményét osztottam meg tehát a kollégákkal, és gondolom, hogy lesz olyan alkalom, amikor az előadó személyesen be tudja mutatni az elképzeléseit, és egyeztetni tud majd az árnyék előadókkal is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Kosta Hafride szél szó. Köszönöm, elnök úr. Ez az első eszmecsere a témáról. Nagyon sokat fogunk még beszélni erről a kérdésről. Hogyha itt lett volna az előadó, szerettem volna megkérdezni, hogy a stabilizációs mechanizmusok fölállítása a sérülékeny termékekre, érzékeny termékekre, ez mit is jelent az ő szájából? A védáradékok rendkívül fontos részei a szabadkereskedelmi megállapodásoknak azért, hogy komolyan lehessen védeni a versenyképes termékek kereskedelmét. A bizottság javaslata egyszerűsíteni kívánja az eljárást a védzáradékok végrehajtása során a szabadkereskedelmi megállapodásokban a horizontális rendelet bevezetésével. Mi úgy gondoljuk, hogy ez következetességet tud biztosítani az egyes megállapodások tekintetében, egyértelmű iránymutatásokat és eljárási kötelezettségeket tud tartalmazni. Ugyanakkor módosító indítványokat fogunk benyújtani azért, hogy pontosítsunk számunkra fontos témákat. Például a hazai ipar hatékony védelme, főleg a KKV-k esetén hiszen így tudjuk biztosítani, hogy az import megfelel az EU standardoknak. Például hiányzik a bizottság javaslatából, és a frakciók számára ez nagyon fontos, a munkaügyi és környezeti standardok tárgyalása. Egy másik téma, ami hiányzik a horizontális védzáradék javaslatból, az Európai Parlament felelős szakbizottságának a joga arra, hogy beszámolót kérjen a bizottságtól, ha bármilyen aggály merül fel a harmadik ország részéről a kereskedelmi vállalásai és fenntartható fejlődése kapcsolatos teljesítései területén. A kolumbiai, ecuadori, perui szabadkereskedelmi megállapodásban szerepel ilyen feltétel. A felhatalmazáson alapú jogi aktusok használata tekintetében azt kell biztosítani, hogy a jelenlegi javaslat nem sérti az Európai Parlament ellenőrzési jogát. Meg kell, hogy vizsgáljuk ezt a kérdést még részletesebben, és lehet, hogy a jogi szolgálathoz fogunk fordulni, véleményt fogunk kérni azért, hogy ezt a témát ö, ö, tárja föl. 6-os cikk tízes pontja a kivizsgálási témákra vonatkozik. Bármely érdekelt fél az Európai Bizottsághoz fordulhat. Az Európai Bizottság meg kell, hogy adja a szükséges információkat. A szöveget szerintünk meg kell erősíteni. Bizonyos körülmények között szankciókat kell, hogy előírjunk olyan ipari szektorok esetén, vagy bármilyen harmadik fél számára, amely közhatóságnak, például az Európai Bizottságnak hamis adatokat ad. Végül Ebben a fázisban most nem kívánunk belemenni a részletekbe. Ez az első eszmecsere a témáról. Várjuk az előadó jelentés tervezetét. Úgyhogy majd a következő vitán fogunk belemenni a részletekbe. Köszönöm szépen, Éven McLark az ECR nevében. Köszönöm az ECR frakció, üdvözli a javaslatot, és ezt inkább technikai jellegű feladatnak tekintjük, hiszen azt akarjuk biztosítani, hogy az EU-ban ugyanolyan szintű védelmet tudunk biztosítani, mint a mostani kétoldalú megállapodásokban. Jogbiztonságot kívánunk garantálni. A bizottság az Európai Parlament kérései elébe ment az átláthatóság, az éves jelentéstevés területén, és ez egy jó alap ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni a témám és a frakciók is tudnak ezeken a témákon dolgozni. A frakciónk számára fontos az időzítés, a bizottság javaslata tekintetében az ideiglenes és végleges védzáradékok arányosak kell, hogy legyenek, indokoltak kell, hogy legyenek. Üdvözöljük az elektronikus rendszer használatát. Nem működik az előadó mikrofonja. Akkor tartsunk egy kis szünetet, elvesztettem a fonalat, mondja az előadó. Az általános liberalizáció tekintetében nagyon óvatosnak kell, hogy legyünk, hogy a vétáradékokat ne lehessen kihasználni még több protekcionizmus érdekében. Tehát mindig kell, hogy legyen indoklás, és a rugalmasságnak is érvényesülnie kell, hiszen egyébként az adott megállapodást alássák. Várom az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Natya Hirsch, Áde. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A preferenciáknak a leépítése csak kivételes esetekben bizonyos konkrét kritériumok teljesítése mellett végezhető el. Ezt már Emma is említette. Különben nagyon csúnya protekcionis intézkedésekhez vezethet ez. Ezen kívül a jövőbeli tárgyalásokat illetően nem szabad behúzott kézifékkel előre haladnunk. A kereskedelmi kapcsolatoknak a száma egyre nő, a bilaterális egyezmények száma is egyre inkább nő, ezért nagyon fontos az egységes fellépés, a védelmi intézkedések területén is. A liberálisok számára nagyon fontos a parlamentnek a bevonása, nagyon fontos az átláthatóság biztosítása, azért, hogy tisztán lássunk. És nagyon örülök, hogy a raportőrrel együttműködtetek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. David Martinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy horizontális megállapodás sokkal jobb, mint egy eseti megállapodás, de egyébként is ez nagyon hasonlít ahhoz, amit Koreával és Perúval kapcsolatban megállapodtunk. Engem az ütemezés érdekelne. Japán, Szingapúr, Vietnám, Itt a rendeletet illetően nagyon szoros az idő. Tudom, hogy Christopher Fjellner a lehető leghamarabb le akar ezt tudni. Csak a kérdés az, hogy mi történik akkor, remélem nem történik meg, ha a ratifikáció nem valósul meg, akkor Ha a szabadkereskedelmi rendelkezéseket ratifikálják, de a vészáratékokat nem, akkor hogyan veszik figyelembe a tárgyalások eredményeit? Hogyha a vészáratékok ratifikálása elcsúszik, akkor az nagy csúszást jelent, és nem hiszem, hogy igazából azonban nagy gyakorlati problémát jelentene. Természetesen ez a bizottsághoz szól Frederik Michels úr. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdéseiket, köszönöm, hogy lehetővé teszik ezt a vitát. Hallottam az előző vitát is, önök beszéltek Európáról, ami véd a szabadkereskedelmi egyezményekről. Igen, mi azt gondoljuk, hogy preferenciákat kell nyújtanunk a kereskedelmi partnereknek, de ha a belső piacon emiatt a gazdasági operátorok problémákkal néznek szembe, akkor a preferenciákat le kell állítani. Erről szól ez a rendelet javaslat, ez nem egy tárgyalási mandátum. Inkább ez egy olyan rendelet, amivel biztosítani akarjuk azt, hogy amit letárgyaltunk, azt a gyakorlatban is használhassuk. Ez igazából eljárásjogi aspektusokat vesz figyelembe, hogyan biztosítjuk az érintett felek jogait. Ez, ez a fő célja. Elnök úr ön is mondta, lehet, hogy először beszélünk a horizontális rendeletről, de nem először beszélünk ilyen fajta rendeletről általánosan. Többször megtörtént ez Koreával, Közép-Amerikával, Kolimpiával, Peruval, Ekvádorral, Moldáviával kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy tapasztalataink vannak már. A parlament bani tapasztalatait is figyelembe vettük, és valóban nagyon jó, hogy lesz egy olyan rendelet a jövőben, amihez mindig folyamodhatunk, hogy ne kelljen mindig megismételni ezt a gyakorlatot. A horizontális rendelet természetesen ezt modernizálni kellene, új feltételeket lefektetni. De ezt a jövőben is elvégezhetjük, hogyha a Mercosurral kapcsolatban stabilitási mechanizmusra lenne szükség a banánnal kapcsolatban, akkor maga a jogszabály tegye lehetővé azt, hogy a rendeletbe bekerüljön ez. Ez nagyon fontos gyakorlat, de úgy látjuk, hogy nagyon fontos a begyűjtött tapasztalatok alapján ezt elvégezni. Ami az időzítést illeti, persze, ennek a rendeletnek addigra már készen kellene lenni, amikor Japánnal megállapodunk ezt Szingapurral, de meg kell néznünk, hogy mik a következményei az életbe léptetésnek. Ehhez el kell tennie néhány hónapnak az egyezményt követően, hogy lássuk, hogy nőttek-e az importok, hogyan befolyásolta ez a kereskedelmet a belső piacon. Tehát az ütemezés az nincs közvetlen kapcsolatban a japán-szingapúr szerződésekkel, Ez a rendelet akár a Japán-Szingapur egyezmények után is életbe léphet. Várjuk a javaslataikat, és reméljük, hogy ha a rendeleten változtatnunk kell, akkor egy transzparens jogi alapsegítséggel ezt megtehetjük. Köszönöm. Can conclude. Az előadó lezárhatja a vitát, fantasztikus. Szeretném összefoglalni a teljes vitát, fantasztikus megjegyzéseket hallottunk. Nem, igazából szeretnék elnézést kérni, hogy késve érkeztem. A Brussels Airlines szal kapcsolatos tapasztalatok, ugye hatkor kér az ember a reptére, és akkor kap egy üzenetet, hogy 9.30-kor fog indulni a járata a témával kapcsolatban. Egyértelmű, hogy a mozgástér az nem túl nagy, ugye VTO-s szabályok is köteleznek minket, és a keretmegállapodás. Őszintén úgy gondolom, hogy ez nem súlyos probléma, hiszen nem is kell, hogy ilyen sok lényegi kérdést tárgyaljunk meg, és hogy föltaláljuk újra a rendszert, nem, inkább az a lényeg, hogy átvegyük és horizontálisra tegyük a jövő számára ezeket a védszáradékokat. Fantasztikus személyzetem mondta, hogy néhány kolléga jelezte azt, hogy ami persze egyetemű sokunk számára, hogy amikor a horizontális szabályozást készítjük, van is egy ilyen szó, hogy horizontalizáljuk ezt a rendeletet, akkor ezt nem szabad protekcionista eszközé átalakítani. Jó a tapasztalatunk, jó az együttműködés, a kereskedelmi eszközök modernizálása területén, ez egy hasonló feladat. Amit meg kéne vizsgálnunk, és én meg is fogom nézni, és hozzá fogom adni a bizottsági javaslathoz, olyan elemek, amelyek már sikeresek a kereskedelmi eszközök modernizálásában. KKV Helpdesk, irodák a kereskedelmi védelmi eszközöket így hozzáférhetőbbé, átláthatóbbá tettük a parlament javasolta ezeket, és úgy gondolom, hogy ezeket az elemeket nem kellene kihagyni ebből a rendeletből. Jó együttműködésen, jó eredményeken alapul majd mindez a plusz javaslat, és várom, hogy együtt dolgozhassak az összes kollégával. Köszönöm szépen, ez most lezárja ezt a témát, a 13-as pontot. 14.30-kor találkozunk itt a teremben.